Ah. Good morning, everybody. Looks... Jó reggelt kívánok! Úgy tűnik, hogy Párizs és Ked reggel összevonva csökkentette a részvételi hajlandóságot. Ennek ellenére elkezdjük a munkát. A napirend első pontja azt jelenti, hogy a tervezetet némileg módosítottuk, van a mai napi rendet ugyanis a november 16-ai koordinációs ajánlás, koordinátori ajánlásokat is elfogadjuk. Úgy látom, hogy szinte egyhangú nem tudjuk elfogadni, tehát ezzel a módosítással együtt tudjuk elfogadni. A második napi rendi pontban az elnök közleményei következnek. Az első közlemény az az, hogy az Envi dubai delegációjáról van szó, a dokumentum tartalmazza 20, a felek 27. ülését, amely a Montreali jegyzetkönyvvel foglalkozik. Az Egyesült Államok Emirátusban került sor erre a találkozóra 2015. november 3-a és 5-e között. Az ózonjukkal foglalkoztak a találkozón. A következő pont az Agri és a DEV egy együttes ülésére csütörtökön, december 3-án 9.30 és 11.30 között kerül sor, és ezt meccsérít folytatunk a FAU-val méghozzá a föld, a talaj nemzetközi éve kapcsán. December 14-én lesz a következő rendkívüli envi ülésünk. Reméljük 7 órakor meg tudjuk ezt csinálni még hozzá egy kifogás miatt, amit a tényleges kibocsátás ügyében azt hiszem sokkal több nyelv rendelkezésre, mint valójában szükségünk van rá. 20 Két nyelven van tolmácsolás a mai napon, észt és ír nyelv kivételével van tolmácsolás. Természetesen szomorú azoknak, akik nincsenek jelen, szokás szerint elektronikus úton is elérhető az ülés. Interneten közvetítjük. A következő, a harmadik napi rendi pont. Itt a koordinátorok ajánlásairól van szó. A koordinátorok itt elektronikus úton elküldtük, amennyiben nem jelentenek be kifogást, akkor elfogadottnak tekintjük. A negyedik napi rendi pont a szeptember 3-ai, illetőleg a szeptember 15-ai ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Ugyanazt tudom mondani, amennyiben az ülés végéig nincsen kifogás, akkor ezeket a jegyzőkönyveket szintén elfogadottnak tekintjük. A következő pontban a jelenlegi oldalú tárgyalásokat nézzük meg különböző témákban. Az első orvosi eszközök in vitro diagnosztikai területen. Vilmond és Líze írja a jelentést, aztán a következő a típusengedély. Itt már két fordulóra került sor. A harmadik információ az informális háromoldalú megnevezés november 15-én volt a parlament és az Európai Bizottság több fontos témára koncentrált, nagyjából sikerült elér megállapodásra jutni, a vitára került sor az tanácskozásról, a tanácsadásról, átmeneti intézkedések is születtek az európai tesztelés kapcsán, és általában elmondhatjuk a 44. cikkben sikerült megállapodni, ami a besorolást illeti. A negyedik trilógusra november 18-án került sor, valamennyi még nyitott ügyben, amit nem sajnos az elnökség nem tudott kompromisszumos ajánlatokat bemutatni, ezért aztán a december másodikai korepere kell várni, hogy mandátumot kapjanak. Mindenek ellenére elmondhatjuk, hogy a következő pontokban megállapodtak az esztétikai eszközök, a, ha az ötödik trilógusra pedig december harmadikán án kerül sor. A következő jelentése kibocsátási határértékek, a belső égési motorok esetében a Gardini jelentés. Egy harmadik trilógussal, ez november 16-án volt végül is, sikerült az összes pontot megvitatni a jogalkotók között, egyébként pedig a jelölésről beszéltek, mozdonyokról folytak tárgyalásokat, és a következő trilógus december 3-án lesz a még nyitott kérdésekben a, a hajókkal, a bel, belvízi hajókkal és a retrofittinggel kapcsolatban. Aztán a következő a deszjelentés, a közötti járművek kibocsátása téma, a pillanatilag konszenzusra igyekszünk törekedni a Lisszaboni szerződés összefüggésében. Itt technikai ülésekről van szó, és ezt követik a viták, megbeszélések, de egyelőre elakadtak a viták a Lisszaboni szerződés, a delegált szerződés, a végrehajtási jogszabályok kapcsán viták merültek fel. Ez azt jelenti, hogy vannak még további kérdések. Technikai szintre került a kérdés, hogy a következő tárgyalási fordulóra tisztázzák a vitatott kérdéseket. Az utolsó jelentés élelmiszer és takarmányjoggal kapcsolatos ellenőrzések állategészségügy területén növényegészségügyet bevonva. A Kádenbach jelentés az első trilógus november 9-én volt, felvetették a legfontosabb pontokat, egyenlőre hol van szükség beavatkozásra, és megállapították a menetrendet. Három technikai ülés lehetővé tette a feleknek, hogy az összes technikai aspektust felvessék a jogszabály kapcsán. A második trilógusra ma éjszaka kerül sor. Úgy tűnik, hogy magamnak kell megadnom a szót is a hatodik napi rendi pont egy kifogás a 106. szabálycik értelmében az invazív idegenhonos fajok listája a téma. Nyilván emlékeznek eh, az idevágó rendeletet a bizottság 2013 végén terjesztett elő, a tanács és a parlament első olvasatban fogadta 2014 tavaszán. Ez az választási éve volt, meglehetősen nehéz volt elfogadni, megtárgyalni ezt az anyagot ilyen gyorsan a javaslatot eh, a legfontosabb elemek nélkül terjesztették elő. Meglehetősen nehéz volt ezt megvitatni a lista nélkül, és igyekeztük elkeresni, elkerülni azt a helyzetet, amelybe végül is kerültünk a mai napon a tagállamok és az Európai Bizottság elutasította, hogy delegált jogszabály felhatalmazáson alapú jogszabályokat alkalmazunk ezen a területen. Végül is megalapodás született, miután trilógusban a felek tárgyaltak, és a kockázat elemzésük kapcsán azt mondjuk, hogy a lista elfogadása előtt ezt átültetjük a gyakorlatba. Itt vannak természetesen nehézségek miatt, és ez megjelenik a magában a kifogásban is. Lényegében két téma az, ami még maradt egyelőre. Az egyik a kockázatelemzés, mint delegált jogszabály jön alapuló dolog, és az Európai Bizottság nem teljesítette az ügyeleteit. A delegációk szabályok kockázat eh, ellenzés esetében itt az Európai Bizottság eh, a Környezetvédelmi Szakbizottságnak a kifogás benyújtása után tájékoztató eh, jegyzéket küldött, és különböző felhatalmazást kívánnak adni az Európai Bizottságnak, hogy delegált jogszabályt alkosson az 5.3-as szabály értelmében. Itt megfelelő bizonyítékokról van szó, hogy egy adott faj képes, egy túlélő képes állományt létrehozni, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hogyha kockázatellenzést akarunk készíteni úgy hangzik, mint hogyha a delegált jogszabály az 5. pont 3. cikke értelmében önkéntességen alapulna, kiegészítő jellegű lenne, csak bizonyos elemeket határoz meg, és az Európai Bizottság közleménye szerint ezt a későbbiek során is meg lehet oldani. Valójában azt kell látni, hogy a delegált jogszabály, amely a kockázatelemzés szabályozza az 5 cikk harmadik pontja értelmében ezt átláthatóvá kell tenni, és összehasonlítható kockázatelemzésre van szükség szinten, és olyan ö, ö, meghatározást kell alkalmazni, amely mindez öt kritériumot ö, teljesíti, és ö, itt idézzük az rendeletből azt a részt, ahol az Európai Bizottság kötelezettséget vállal mi szerint arra, hogy részletes leírást készít az alkalmazással kapcsolatban a 8.2h pontban, az első cikkben a részletes leírásnak tartalmaznia kell a módszert arra, hogy hogyan alkalmazzuk a kockázatelemzést, miközben a nemzetközi szabványokat vesz figyelembe és így igyekszik megközelíteni az invazív fajokat, és képes arra, hogy ténylegesen figyelembe vegye a biodiverzitást és az ökológiai rendszerek egyensúlyát, stb. stb. Miután ez, ezt látjuk és tisztában vagyunk vele, a felek megállapodtak a végrehajtási jogszabályban, olyan értelemben, hogy a, a listát kell létrehozni uniós szinten. Itt eh, bosszantó, hogy az Európai Bizottság most azt mondja, megint idézem, hogy eh, ez a rendelet eh, nem állapítja meg azt, amiről az imént beszéltem, ugyanis az az 5.3-as értelmében erre szükség van, ahogy az előbb elmondtam. Világossá kell tenni, hogy megfelelő, nem megfelelő eljárások alkalmazása esetén az eredmény sem lehet megfelelő, és itt évekre van szükség, hogy megalapítsuk, és hogy mely, milyen, hogyan szülesse meg a lista, itt költségek jelentkeznek a tagállamok szintjén, de politikai nyomást kell gyakorolnunk, és a negyedik cikket figyelembe véve kell lépnünk. Mint már, már beszéltem szakértőkkel, akik részt vettek a lista tervezetének elkészítésében, és még ők maguk sem értenek teljesen egyet. Ez egy tervezet a lista ellen, és, és a legrosszabb és a legrosszabb, a legveszélyebb invazív növény nem szerepel rajta, és már ez sokat mond erről, a preambuló bekezdés 13. cikke szerinti növények nem szerepelnek, és az amerikai minka, amelyik az egyik legrosszabb, legveszélyesebb, az nem szerepel, de dél-amerikai növények szerepelnek, ami alig van jelen az egyes, az Európában tehát arról van szó, hogy a kevésbé fontos fajok megjelennek ezen a listán, mások pedig egyáltalán nem. Miközben veszélyesek a liszikiton, de az egyik legfontosabb invazív növény e, nem jelenik meg e, Amerikából. Az Echornia e, listán szerepel, az Ambrózia viszont nem. És szerintem van, az egyik legveszélyesebb invazív növény, idegenhonos növény nem jönik meg, és minden nemű kockázatelemzés egyébként csak egy általános szabályról indul ki, hogy miért jelenthet ez problémát, hogyha a listát frissíteni is lehet a későbbiekben. Nagyon egyszerű. Mert olyan, e tapasztalatot követően majd el, már elmondható az, hogy a bizalomkiépítés, az együttműködés alapvető feltétel ahhoz, hogy sikeresen tudjuk keres, kezelni az összes invazív fajokkal kapcsolatos problémát. Ha ez nincs, akkor évekbe telik, mire vissza tudunk térni ahhoz, hogy együttműködjünk a nyilvánossággal. Ha elfogadjuk ezt a javaslatot, akkor senki sem fogja tudni Európában elmagyarázni az embereknek azért, hogy miért csak a, az egzotikus növényeknek, a kedvenc egzotikus növényekkel kapcsolatban tesz bármit, és miért nem tud semmit tenni az idegen honos fajokkal szemben. Az idő rövidsége miatt, és amiatt, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus is késik, nos mindez a az EU 2020-as vonatkozó célkitűzései társuk alá. Másodszorban a bizottság majdnem két éves késedelemmel nyújtotta be ezt a javaslatot, és a bizottság egy olyan listát javasol, amely megint hónapokba telne megfelelő eljárással, és több éves munkát, munkánk vesznek árva a, a bizalomvesztés miatt. Tehát a bizottság vonja vissza a javaslatot a kockázatfelmérésnek megfelelő előkészületeit tegye meg, és ezt követően magyarázza el a tagállamoknak, mondja el, hogy van valami olyasmi is, hogy nem csak a lépéseknek vannak árai, hanem a, a, a nem cselekvésnek is van ára, és akkor térjen vissza egy újabb, jobb javaslattal. Jó, köszönöm szépen. Akkor most... PP was uh, Renata I don't see her. Az EPP nevében lenne az első hozzászóló, de úgy látom nincs itt se képviselő. Nincs? Elnök úr, egy ügyrendi kérdésem lenne. Jó ötlete a bizottságot kérni arra, hogy először reagáljon, hiszen megismételhetünk dolgokat, de nem lenne jobb, hogyha mégis őket hallgatnánk meg, és aztán mi mondanánk el a saját véleményünket. Nos, ha senki nem kér amúgy sem szót. For the floor, and it is. We can give the, give the floor to the then... Yeah, and it is not the case we can, I think, give. Úgy látom, hogy nem, akkor valóban megadom a szót a bizottságnak először ha a bizottság ezzel egyetért. Egyetért a bizottság? Akkor megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők. Először is köszönetet kell, hogy mondjak, hogy egyáltalán mód van arra, hogy elmondjuk, mi az a folyamat, amelyet a az Európai Uniós fenntartásokra vonatkozó első koncepciónkat elkészítettük. Megemlíteném, hogy a bizottság teljes mértékben elkötelezte magát arra vonatkozóan, hogy eh, a, az úgynevezett idegenhonos inváziós fajok jogszabályát teljes mértékben átültesse. Ez az a stratégia, amely alapvető lépés és alapvető jogszabály a közös célok az Európai Uniós biodiverzitás vesztésének elkerülése érdekében 2020-ig meghatároztuk. Nagyon fontos első lépés a lista mint opciónak való elfogadása. Európa Tanács, a Régiók Bizottsága, a Tanács és az Európai Bizottsági Jelentés és a félidős jelentése egy felszólítást is tartalmazott arra vonatkozóan, hogy ennek az elsődleges vizsgának az elsődleges elfogadása történjen meg. Ezzel tulajdonképpen több elemet tudnánk a jogszabályban elindítani, amelyek fontosak, és amelyek a tagállamok számára ahhoz szükségesek, hogy a szükséges eszközöket meghatározhassák, és ezzel a jogszabály legfontosabb elemeit végrehajtsák, például a korai írtási intézkedések, stb. stb. Nem szeretném most megismételni az összes olyan elemet, amelyet a bizottsági jegyzék tartalmaz, de ha megengedi, néhány dologra reagálnék, ami elhangzott. Például emlékezzünk a jogszabály elfogadására a trilógusban, amiben jó felhatalmazást kapott a bizottság arra, hogy egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban konkrétan határozza meg a kritériumokat. Tehát ez nem valami olyasmi, ami csak a trilógus során volt cél. A bizottság valóban hisz abban, hogy nagyon fontos, hogy ez a joghat, felhatalmazás meglegyen, és el is köteleztük magunkat a felhatalmazáson alakuló jogi aktus kidolgozására. Először azonban szerettük volna az első lista elfogadásából megtudni, hogy melyek azok az elemek a, a 43-as kritériumban felsorolt elemek között, amelyeket tovább kell konkretizálni, hiszen ezek már véleményünk szerint elég világosak, és egy tanulmányban már meghatároztuk, hogy mi mit jelent, megbeszéltük a szakértőkkel és az illetékes bizottsággal, szakbizottsággal. Nem értek azzal egyet, hogy a bizottság politikai nyomásra állította volna össze ezeket a listákat. Nem, nagyon alaposan figyelembe vettük a, a jogszabályban felsorolt, felsorolt feltételeket, amelyek azt határozzák meg, hogy mi kerülhet be a listára, és mely faj nem. Faj nem. Az egyik legfontosabb kritérium a kockázat elemzés a 43-as cikkre vonatkozóan, és ezért több olyan faj is van, amelyet a képviselők említettek, például a, az amerikai mink, vagy a puldog, amelyekkel kapcsolatban nem volt felmérése lehetőség. Tudjuk, hogy a tagállamok próbálják javítani a kockázatfelmérés téren. Eh, amint ezek a fajok eh, eh, amint ezekre a fajokra vonatkozóan a kockázatfelmérés megvalósul, akkor azt a szakbizottságnak, az illetékes szakbizottságnak időben be fogjuk terjeszteni. Nagyon sok invazív transzfa is van, amely felkerült a listára, mert a listán a kritériumoknak megfelelt a water hiszint, amely óriási károkat okoz a helyi folyókban, és nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy meghozzák a tagállamok a szükséges intézkedéseket, hogy a, például az amerikai nyércnek az elterjedését megakadályozzák egy sor egyéb más olyan fajjal, amely rendkívül invazívnak tekinthető, és óriási veszélyeket rejt az európai biodiverzitás számára. Nagyon sok A kritériumokra vonatkozó további konkretizálás az felesleges lenne, hiszen már elég részletes, de mégis prioritásokat meg kell találni. Az első listára azokat a listákat kell, azokat a fajokat kell felrakni, amelyek már megfelelnek a kritériumoknak jövőre. A képviselő úr által említett fajokra vonatkozó kockázat elemzés meg lesz így a kritériumoknak eleget tudnak tenni. Az is nagyon fontos, hogy mindezt mielőbb megtegyük. Azt is említették, hogy nem volt elég tájékoztatás sem a parlament, sem a, a lakosság nagy közönség számára. Nos, szeretném elmondani, hogy az összes bizottsági üdvé, ülések és minden egyéb dokumentum felkerült a komitológia és az Európai Bizottság honlapjára és a bizottsági regiszterre és jegyzékre, tehát minden vonatkozó információ megvan már, és mindig is készen álltunk arra, hogy bármely kérdésre válaszoljunk továbbra is, megteszünk mindent annak érdekében, hogy az Európai Parlament képviselői számára a válaszokat megadjuk. Szeretném azonban összefoglalóként elmondani azt, hogy alaposan és nagyon jogszerűen a jogszabályt betartottuk. Egy dologban még egyszer hadd ismételjem meg azt, hogy a jogszabály nem rendelkezik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, amely a kockázatelemzés további elemeit meghatározná, előfeltétele lenne a lista elfogadásának. Ezt ellenőriztük az Európai Bizottság jogi szolgálatával is. A határidő január másodika, amit a bizottságnak tartania kell, és ezért nincsen további határidő a felhatalmazáson alakuló jogi aktusra. Ezért ez nem helyes, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy a kritériumokat tovább kellene még konkretizálni az elfogadást megelőzően. Nem mi úgy gondoljuk, hogy ezeket a kritériumokat akkor kell majd konkretizálni, amikor megvan az első lista, ami tehát már azokat a, a fajokat tartalmazza, amelyre kielégítő kockázatelemzési adatok állnak rendelkezésre. Köszönöm. Uh, for... Nagyon köszönöm. Most pedig megadnám a szót a kollégáimnak ketten már szerették is volna jelezni, hogy szeretnének felszólalni. Nagyon köszönöm. A mai napon szeretném elmondani, Szeretném tehát elmondani, hogy nagyon szép kis jegyzeteim vannak, de nem fogom használni ezeket, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy ez egy fontos téma, nagyon sok pénzbe kerül, ezt mindannyian tudjuk. Azonban, hogyha megnéztük a bizottságnak az anyagát, a listáját, az alapján szerintem megállapítható, hogy nekem még mindig vannak két teljeim. Vannak két teljeim ezzel a listával kapcsolatban. Valamilyen megfelelően szervezett-e, és megfelelő kockázat elemzésen alapul-e. Értem, hogy mit mond a bizottság. Értem, hogy azt gondolják, hogy nagyon sok faj esetén a tagállamok még nem végezték el ezt a kockázat elemzést, azonban mégis nagyon sok olyan állatfaj van, amelyek esetében nehéz megérteni, hogy miért nincsenek rajta a listán. Vannak olyan listák, vannak olyan állatok, amelyek esetében nem értem, hogy miért vannak rajta a listán. Nagyon sok példám van, de itt a saját tapasztalatomra mm, saját tapasztalatomra alapul, alapulnék. Ez lehet, hogy félelmetes, amikor nem a listámra alapozok, nem a tervezetemre, jegyzeteimre alapozok, hanem a saját tapasztalataim, tapasztalataimra. Svédországban van például egy olyan amerikai homár, amely igencsak káros, Tehát vannak Svédországban olyan invazív fajok, amelyek igencsak tömegesen jelen vannak a vizeinkben. Vannak ilyen halak is, nem csak, nem csak egyéb állatok, hanem halak is. Tudjuk, hogy ezek élnek a, a vizeinkben, valóban azonban nem szerepelnek ezen a listán. Tehát ezek olyan halfajok, amelyeket tenyésztenek. Kapcsolatban voltam egy másik bizottsági taggal, aki azt mondja, hogy ennek a halnak az esetében nem kell majd abba hagyni ennek a halnak a tenyésztését hogyha felkerül listára. Na de hát, hogyha ez a helyzet, akkor megkérdezném, hogy mit is mit is keres a listán, mit is jelent az, hogyha egy állat felkerül erre a listára. Nekem az az érzésem, hogy ez a lista csak aggodalmakat kelt. Én tudok olyan emberekről az én országomban, akik aggódnak emiatt, és az egyetlen reakció, amit kapok ezzel a listával kapcsolatban, az az, hogy azokkal a hogy igazából nem, a lista nem azokat az embereket segíti, akik bizonyos olyan állatokkal kapcsolatban fogalmaznak meg aggodalmakat, amelyek nem szerepelnek a listán. Úgyhogy nem ítélném meg azt, hogy megfelelő az információ áramlás, vagy nem, de az biztos, hogy nagyon nehéz megérteni ennek a listának a, a logikáját. Nagyra értékeljük ezt a listát, ezt a folyamatot, de nehéz megérteni a logikát. Úgyhogy a néppárt részéről elmondanám, hogy nem találjuk ezt logikusnak. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Most pedig megadnám azt egy másik kollégának. Igen, nagyon köszönöm, elnök úr. Hol is kezdjem? Először is kezdjük a biodiverzitási stratégia köztes értékelésével. Ez egy szerintem egy nem megfelelő stratégia volt, kapott, kapott zöld utat, de kapott piros jelzést is, méghozzá az invazív fajok esetén. Miért is kapott zöld utat ez a jelentés? Azért, mert megfelelően kezeltük a problémát papíron, úgy tűnik, hogy elméletben minden rendben van. Jó úton haladtunk, egészen egyszerűen csak vártuk a következő szakaszt, vagyis, hogy elvégezzük a való életben is, a gyakorlat terén is a munkánkat. Ami engem illet, szerintem, amit a bizottság jelenleg tesz, ugye mi felhatalmaztuk a bizottságot, és nagyon szűk határidőt szabtunk, ugye idő év január másodika, vagyis egy hónapon belül. Eddigre a, addigra a bizottságnak fel kellene állítania az első invazív ö, fajokról szóló európai listát. Na már most ez a lista tökéletes? Nem. Egyáltalán nem tökéletes. Vegyünk csak az én hazámból, Hollandiából egy példát. Nagy problémákkal közdünk. Nagy problémákkal közdünk egy bizonyos patkányfaj esetében, és most, hogy elkezdődött Párizsban a klímakonferencia, amelynek ugye enyhítenie kellene a klímaváltozás hatásait, ez egy rendkívül kényes téma. Ez a mm, patkány még mindig nagyon nehéz helyzet, tehát teremt Hollandiában. Tehát ez a pézsma pocok sajnos nem szerepel a, a listán. Na de ez azt jelenti, hogy a lista mm, listával, magával kifogást kellene megfogalmaznom? Nem vagyok erről meggyőződve. Szerintem nem szabadna azt gondolnunk, hogy ez a lista a mi ellenségünk. Szerintem a bizottság megtette a munkáját, látván, hogy milyen szűkös határidőt állítottunk fel számunkra. Ugye január másodika előtt azt kértük tőlük, hogy másodika előtre álljanak elő egy tervezettel, egy lista tervezettel. Ez messze nem tökéletes, de elégséges eszközöket ad arra, hogy a listát majd az elkövetkezendő években még adaptáljuk a valós helyzethez. Én bízom abban, hogy a bizottság ezt majd meg is teszi. Két kollégám, akik a kifogásban nyújtották, azt mondták, hogy ez igazából politikai nyomásra készült, nem pedig természettudományos alapokon. Én nem vagyok tudós, úgyhogy el kell hinnem azt, amit a többiek mondanak. Azt azonban biztosan tudom, hogyha egy természettudományos listán kezdünk el vitatkozni itt mi ebben a házban, akkor persze, hogy politikai kritériumokat is beveszünk az értékelésbe a kollégám azt mondta, hogy ő nem csak a lista alapján szólalt fel, hanem a saját tapasztalatai alapján is el tudom képzelni, hogy ez politikai értékelés, politikai ítélet, nem pedig tudományos. Egy picit meg vagyok lepve azon, hogy most vitatkozunk erről a listáról, ugyanis szerintem a bizottságban nagyobb bizalmunk kellene, hogy legyen. Egy kicsit az is meglep, hogy milyen koalíció alakult ezen lista tervezet ellen. Úgy érzem, hogy van, aki nagyobb listát szeretné, van, aki rövidebb listát, van, aki azt mondja, hogy a, a bizottság nagyon jó munkát végzett. Szerintem ezt nem nekem kell megítélnem. Az biztos, hogy én is és a frakcióm is meg vagyunk lepődve, és a frakcióm szeretné, öm, szeretné öm, szeretné megadni a lehetőséget a bizottságnak arra, hogy bízzunk bennünk, és lássuk azt, hogy ez még csak egy első lépés, egy nagy, nagy harcnak az első lépése. Hogyha a bizottság ezt megerősíti, vagyis azt, hogy valóban ez még csak egy munkának az első szakasza, akkor a LIBE majd támogatni fogja ezt a, ezt a listát, és a köztes, köztes stratégia elemzést is támogatni fogjuk, nem fogjuk blokkolni ezt az invazív fajok elleni harcot, de nyomást szeretnénk gyakorolni a bizottságra, tehát szeretnénk őket bátorítani arra, hogy a következő években még végezzenek munkát ezen a listán. is the next. Nagyon köszönöm, most pedig Szuzanna a következő felszólalónk. Ich glaube, dass Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság menetrendje valóban ambíciózus volt és azok a problémák, amelyeket már ábrázoltunk a mai napon, ezzel függenek összerészben, hiszen és a listák összeállításának feladatát kiosztották, megkapták erre a jogot, de hát különböző kritériumokat alkalmaztak, és emiatt egy meglehetős patchwork ez a munka, és nem konzisztens, tehát a listára vonatkozóan úgy gondolom ez szakmailag nem kielégítő. Három probléma szerintem azonnal jelentkezik. Egyrészt az a kérdés, <clears throat> hogy mitől is invazív egy faj, mikor kell ténylegesen fellépnünk ellene, ez egy költségkérdés is, az Európai Bizottság erre egyébként <clears throat> reagált, hogy milyen költségek jelentkeznek, ha nem lépünk. Az Európai Bizottságok, ha jól tudom, <clears throat> nem kellő mértékben jeleztek vissza és ezért aztán nagyon nehéz megállapítani a költségeket, és hogy mennyi lesz a vége. <clears throat> Minden esetre a minimális cél, hogy az új invazív fajok további terjedését kell megakadályozni, ne pedig arról beszéljünk, hogy már régóta itt lévő invazív, de akkor is régóta itt lévő fajok legyenek itt, és sokkal sikeresebbek tudnánk az előbb említett területen lenni. A harmadik pontként pedig azt gondolom, hogy eh, a lista összeállítása egységes kritériumok alapján történjen, ne pedig különböző megközelítések szülessenek, ami aztán az egészet egy ilyen patchwork teszi. Ilyen értelemben vagyok elégedett tehát, és szerintem nem fogjuk tudni elérni a céljainkat, ha így járunk el, hogy eh, ezt a listát tényleg elfogadjuk a jelenlegi formájában. Másrészt el kell mondani azt is, hogy meg kell tenni az első lépést, majd azt követi a második, meg a harmadik, méghozzá gyorsan, hogy haladni tudjunk. És a tagállamoknak a feladata, hogy a tényleges költségeket közöljék is majd. Köszönöm szépen. Parancsoljon, Gyuri. Köszönöm szépen ennek a valószínűleg koalíciónak vagyok a tagja én is, és elnézést kell kérnem, hogy nem voltam itt a bizottság eh, által elmondottak idején, és majd később ilyen bebótlom ezt. A fő felvetése, amiről itt beszélni akartam, és eh, én nem szívesen mondom el ezt ugyan, de árnyék előadó voltam ebben az ügyben az elmúlt parlament idején, és mi sokat tárgyaltunk annak idején, árnyék előadóként az ember azért utána jár a dolgoknak, információt szerez, miről is van szó valójában növények, állatok esetében, mi történhet, mit lehet valójában csinálni, és felvállaltuk ezt a fáradtságot egyes tagállamoknál, a saját tagállamunkban mindenek elő, de máshol is utána jártunk. Miután megtettem a szükséges lépéseket, Igazából nem láttam pontosan, hogy mit is várnak tőlünk, aztán később meglehetősen döbbenten néztem, hogy milyen sok ilyen növény van az én esetemben például, amiről itt beszélnünk kell. És volt egy csomó olyan, amit hogy, mi van, hogyha listára kerül egy növény technikai szempontból, ha jól láttam, megvoltak az okai annak, hogy egy ilyen kockázat elemzést végzünk, és a tagállamok állítják össze a listát, tehát ők ezt meg tudják ítélni, de hogyha ez oda vezet, hogyha a lista nem kielégítő, akkor most erről meg kell beszélnünk kell, és meg kell beszélnünk, milyen lépéseket tudunk tenni. Egyetértek az előttem, szóval a nyomást kell gyakorolni a bizottságra, hogy a listát egészítse ki de ebben a konkrét esetben itt, a, itt a, azt gondolom, hogy valójában a, a listát mi fogadtuk el annak idején, és persze a dolog tovább húzódott volna, hogyha sokáig vitatkozunk még, és jó, hát jó jelzéseket kell küldeni a tagállamok felé, hogy alaposan vizsgálják meg, mi is kerülhet a listára, és meg kell nézni azt is, mi mindjárt kerül. Tehát vannak olyan fajok, ahol nagyon sokba kerülne fellépni egy-egy faj ellen. Én örülök, és hogy megszavazhatom ezt a kifogást, mert szükség van rá, és remélem, hogy nem fog túlságosan elhúzódni a dolog, és egyszerűen egy kicsit jobban végig gondoljuk, és ténylegesen cselekszünk a tényleges problémák összefüggésében. Köszönöm szépen, amennyiben további hozzászólási igény nincs, akkor úgy vélem, hogy újra nagyon röviden időt adok az Európai Bizottságnak, hogy reagáljon az elhangzottakra. Azt gondolom, hogy abban egyetért beszéltünk, hogy ez nem egy teljes lista pillanatnyilag, még nem is a legjobb, és elmondhatom, hogy sokan vannak, akik azt mondják, túl sok faj került a listára, aztán sokan vannak, akik azt gondolják, hogy nincs elég faj ezen a listán, ezt kell kiigazítanunk, úgy gondolom biztosítani kell, hogy mielőtt fölveszünk egy-egy ilyen fajt, azelőtt a rendelet előírását teljesíteni kell és valóban itt van az amerikai homár, ezt többen említették, tudjuk, hogy egy kockázatelemzést készítünk elő, pillanatnyilag még nem készült el a kockázatelemzés, és emiatt nem került a listára egyelőre. Az említett a szignál hol pedig ez felkerült a listára, és felkerült a kockázatelemzést. Igenis volt komoly vita arról, hogy fölvegyük-e, lefolytattuk a vitát, és azt gondolom, hogy még mindig listára kell venni, és vannak, vannak, Skandináviában vannak folyók, ahol ezek jelen vannak, elképzelhető, hogy eljutnak oda a tagállamoknak, ahol ez a rákfaj már megvan, egy tervet kell készíteniük, hogy megakadályozzák a további terjedést, de amennyiben már ott van egyszer, akkor gyakorlatilag tenyészteni lehet, és kereskedelmi forgalomba is hozhatják de ahol még nincs, ott igyekezni kell megakadályozni. Aztán vannak további fajok is, amelyek egy-egy tagállamban már megjelentek, elterjedtek, de el akarjuk kerülni azt, hogy eh, nagyon hogy, hogy kisállatkereskedésekbe jussanak, stb., és eljussanak más államokba, ahol aztán nagy kárt okoznak. Tehát meggyőződésünk, hogy a tud, tudományos eh, felmérések alapján el kell eldönteni, hogy mi történik, a, a rendeletben szereplő kritériumokat egy-egy fajnak teljesítenie kell, és ténylegesen csak azok kerüljenek fel a listára, amelyek ezeket teljesítik. Ismétlem, mi a, készek vagyunk bármikor ezt a listát kiegészíteni és teljesebbé tenni a jövőben is. Folyamatosan dolgozunk ezen. Köszönöm szépen! Nagyon örülök annak, hogy hallom, hogy az Európai Bizottság ilyen keményen igyekszik a határidőket betartani, és a következő ülésünkön a biztos úrral akkor beszélünk más ügyekben és a határidőkről és erre, ehhez ragaszkodni fogunk. Nyilvánvalóan szükség van felhatalmazásra alapuló jogszabályokra, és, és hogyha ez megszületik, akkor ez a vita nem szükséges. Tehát és igazából nem érdekel az, hogy rövid vagy hosszabb a lista, a jó listát akarok, egy helyes listát akarok, és itt el is mondta valaki, a, a legjobbnak az ellensége a jó. De hát ez nem jó, amit csináltunk. Egy rossz lista viszont rossz eredményekre vezet. Ezt látni kell és elveszik a bizalom. Az európai közvélemény veszti el a bizalmát, mert nem tudjuk elmagyarázni nekik, hogy az invazív, idegen, honos állatok listája miért ilyen, amilyen. És abszolút meggyőződésem, hogy sokkal jobb dolgot lehet csinálni, ha kicsit halasztunk, és jobb az, hogyha később születik meg a lista, mint hogyha nagyon rossz listát készítünk. Ennyit előadóként az anyaghoz és ma délután négy órakor szavazunk erről. Na és december másodikán, ha átmegy, akkor a plenárison szavazzunk. Én úgy értem, hogy nem másodikán, hanem a második plenárison, mondja az elnök. És most tovább lépünk egy újabb kifogással a GMO kukorica ügyében folyik az új az NK 603 T25-ös kukorica engedélyezésről van szó, Bud Starsnak szót. Igaz. Köszönöm elnök úr, kedves kollégák! Guillaume Ballon kollégával együtt, Wim Bajlennel és Eleonora Évivel közösen fenntartásaink vannak az állásfoglalási indítványjal kapcsolatban, amelyet a bizottság benyújtott az NK603 T25-ös kukorica engedélyezés jóváhagyásával kapcsolatban. Ez olyan proteineket tartalmaz, amelyek toleránsak erre vonatkozóan, ma délelőtt nyilvánvalóan már beszélni fogunk, de tudjuk azt, hogy ha mennyiben jóvá hagyjuk ezt a genetikailag módosított terményt, akkor a glifoszátok bekerülnek a mezőgazdaságba. A e szakbizottságban többször vitatkoztunk már a Nemzetközi Rákutató Ügynökség határozatáról, amely szerint a glikozát lehetséges, angolul nehezen tudom kimondani, tehát lehetséges rákkeltő hatású anyag. Nem szeretném persze a technikai részletekbe bonyolódni a vita során. Legfontosabb érvként azonban meg kell, hogy említsem azt a politikai érvet, melynek értelmében Juncker biztos július 15-e 2011. július 15-e vezetségben, beavató vezetségben határozaton azt mondta, hogy kiáll amellett, hogy a bizottság ne hozzon olyan határozatot, amely a a GMO-k többségi tagállamokban való bevezetését ösztönözni. Pillanatnyilag, amin most dolgozunk, az ennek ellentmond. A tanácson, tanácsban, mintha többség kezden erre vonatkozóan kialakulni. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat tárgyaltunk arról a javaslatról, amely a bizottság GMO-s állati takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó javaslatával volt kapcsolatban. Ezt mi nem fogadtuk el, levettük a napirendről, és azt kértük, hogy a tanácsnak a bizottság egy új javaslatot terjesszen be. Úgy gondolom, hogy ha a saját nagy többséggel, a plenárison nagy többséggel elfogadott véleményünket elfogadják, és hogyha ki akarunk emellett állni, akkor az új GMO-k bevezetésére vonatkozóan kifogást kell emeljünk. Egyértelmű, hogy nyomást kell gyakorolni a bizottságra azért, hogy végezze el azt a munkát, amit a parlament kért tőle, és amit Juncker elnök is meghatározott. Ezt az állásfoglalást a Szociáldemokrata frakcióba való GUE és EPP e e e, kollégákkal együtt nyújtottuk be, és szeretném, hogyha jóvá hagynák. Köszönöm szépen. Yeah, thank you. As this is... Köszönöm szépen. Mivel ez közös vita, ugyanarról a kifogásról, ugyanarról a témáról, úgy gondolom, hogy talán ez lenne a helyes, hogyha most a második kifogás előadójának, Godán asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Godin asszony nincs itt, elnézést kér, úgyhogy én fogom őt ma helyettesíteni. Az Európai Bizottság szeretné, hogyha az európai piacra ezből az NK603XT25-ös kukoricából készült élelmiszerek importál, lódhassanak az Európai Unióba. Ezt a génmódosított kukoricát a Monsanto fejlesztette ki, és ez tartalmaz glifozátot és glifo, ammóniumot. Mivel a glifozátra rezisztens ez a kukorica, ez rendkívül aggasztó így nagyon problematikus lenne, hogyha ezt a kukoricát valóban importálni lehetne az Európai Uniós piacokra. A, a Nemzetközi Rák Kutató Intézet szerint ez igen veszélyes lenne, ugyanis különböző mellékhatások alakulhatnának ki. A glifozát igencsak rákeltő anyag, nem csak a mezőgazdaságban dolgozó emberekre lenne ez káros, hanem a talaj biodiverzitására is, valamint az állatokra és emberekre, amelyek fog, fogyasztanak ebből a kukoricából készült termékeket. A WHO-val és az EFSA-val való eszmecsere alapján megállapítottuk, hogy ez a kukorica és ebből a kukoricából készült termékek károsak az egészségre és nem csak az egészségre, hanem a természetre, a környezetre is az amerikaiak által meghatározott, kialakított vélemény nem feltétlenül megfelelő ugyanis szerintük bizonyos, bizonyos esetekben 223 szorosan lehetne használni ezeket a, ezeket a, kukoricá, ebből a kukoricából készült termékeket. De felmerül a kérdés, hogy ennek a GMO-nak az értékelése az megfelelő volt-e. A nemzeti hatóságok igencsak sok kritikát fogalmaztak meg, mondván, hogy ez a GMO igencsak, igencsak kritikus. Ugyanis olyan gének vannak ebben, amelyek nagyon gyomírtóra rezisztensé teszik ezt a GMO-t. Na már most, hogyha egy ilyen GMO bekerül, a, bekerül az európai piacokra, az néha aggasztó lehet. Emlékeztetném önöket arra is, hogy a parlament, amikor arról beszél, hogy a motor, motorok milyen kibocsátási értékkel működhetnek, akkor hogyha ne felejtsük el, hogyha egy motor, egy autó esetében mérjük a káros hatásokat, akkor azt ugyanúgy az élelmiszerek esetén is mérnünk kell. Minden olyan termék esetében, esetén, amelyet importálunk. Ugyanis, hogyha az Európai Unió szeretné a gazdasági hatalmát kihasználni, illetve hát gazdasági hatalmából, ami még megmaradt kihasználni, akkor el kell gondolkodnia, hogy az import milyen következményekkel jár. Hogyha GMO-kat importálunk Európába, akkor ne felejtsük el, és ezt ugye kimondja az amerikai mezőgazdasági minisztérium is, ennek a, hatás, ennek a hatásoknak a hosszú, tá, hosszú távú hatásai ki tudja meddig maradnak meg az európai piacon. Egyre nehezebb, egyre veszélyesebb, egyre drágább, és egyre kedvezőtlenebb hatással rendelkező termékek jelennek meg a piacon, például a glifozát, illetve egyéb rákeltő anyagok. Pavel Pok be is adott egy kifogást ezekkel a vegyi anyagokkal kapcsolatban ne felejtsük el, hogy a, a glifozátot, illetve ennek a negatív hatásait még most is vizsgálják az amerikaiak, akik rájöttek arra, hogy a nem cél fajok esetében, legyen szó itt rovarokról, vagy halakról, esetleg magukról a mezőgazdaságban dolgozókról. Vagyis, amikor az Európai Unió importál harmadik országból bármilyen terméket, akkor felelősen kell viselkednie ezekkel az import termékekkel kapcsolatban, ugyanis így a szuverenitás se sérülhet az államoknak. hiszen hogyha az Európai Unió egy GMO terméke, terméknek az importál, importját ö, ö, engedélyezi, akkor annak hosszú távú következményei lehetnek. Vagyis összegzésképpen az EFSA-nak a véleménye nagyon messze van attól az irányelvtől, amely ezt a kérdést szabályozza, ugyanis így a glifozát túlságosan nagy mennyiségben lenne jelen a, a piacon, illetve a kereskedelemben. Természetesen az elővigyázatosság elvére itt nagy hangsúlyt kell fektetnünk, és én azt javasolnám így a kollégáimnak, hogy a bizottság, hogy mondjuk ki, hogy a bizottság túlment a kompetenciáin, és az elővigyázatosság elvét nem tartotta be. Ennek a jegyében az MK603 XT25 kukorica importját nem szabadna engedélyeznünk. Thank you. And... Nagyon köszönöm. Most pedig több felszólalónk is van. Először is Guillaume Valász. Nagyon köszönöm, elnök úr. Röviden fogok felszólalni. Először is, ami a vitát illeti, illetve a GMO-k veszélyességéről szóló vitát általánosságban, tudjuk, hogy nincs egyesség köztünk ma még. Nincs egyesség a frakciók között, van, ahol még a frakciókon belül sincs egyesség, egyetértés. Ami engem illet, nekem nagyon határozott elképzeléseim vannak a GMO-kkal kapcsolatban, de most nem is ez a lényeg, hanem az igazi probléma itt politikai probléma ugyanis a bizottsággal arról beszéltünk, hogy a GMO termékeknek a piacra dobását szeretné a bizottság magáinak tudni, és nem pedig, nem pedig tagállami hatáskörbe tenni. Na de pont, hogy megszavaztunk egy olyan szöveget, amely arra buzdítja a bizottságot, hogy álljon elő egy újabb javaslattal. Ugye mi vagyunk a törvényhozók, a bizottságnak pedig politikai szempontból figyelembe kell venni, amit mi mondunk. Hogyha ezt nem teszi meg, akkor mi mire, mire is vagyunk. Mi nem szabad, hogy a bizottság azt csináljon, amit csak akar, és döntsön er, egyedül arról, hogy engedélyez-e vagy nem egy-egy GMO-t, anélkül, hogy tudnánk, hogy milyen törvényi keretek között, milyen jogszabályozási keretek között működik is a bizottság. Azt várjuk tehát most a bizottságtól, hogy álljon elő egy megfelelő jogszabályozási kerettel, amely szabályozza, hogy a GMO-k, GMO-k piacra kerülhetnek el. Közben pedig várjuk, hogy a GMO termékek importjával kapcsolatban, olyan GMO termékek importjával, mint például ez, ne döntsön a, a bizottság. A szociáldemokraták ezt az álláspontot képviselik. Thank you. Next. Nagyon köszönöm. Evi asszony a következő felszólaló listámon. Zene, az a szó. Um, Facciamo brevissimo. Ávinak hívta, hívnak, igen, köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden az ötcsillag mozgalom eset mm, nevében véleményünk szerint alapvető fontosságú ez a kifogás, mégpedig azért, mert így egyértelmű üzenetet tudunk küldeni a bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi helyzet, a jelenlegi körülmények, ez a bizonytalanság, ez a nagyon mm, szabados értelmezése a GMO-k piacra szabályozásának. Ennek véget kell vetnünk. Ehhez pedig szükségünk van arra, hogy kifogást fogalmazzunk meg azzal kapcsolatban, hogy milyen, hogy milyen GMO-kat is lehet piacra dobni. Mindenképpen a lehető leghamarabban, leghamarabb erős üzenetet kell küldenünk a bizottságnak, és ez az ENVI, az ENVI-nek a feladata, tehát én nagyon támogatom a kollégák által felvetett kifogásokat. Jó, Nagyon köszönöm. Most pedig Filner úré a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szomorú. Nagyon szomorú ez a helyzet, és nagyon sokszor voltunk már ezen a ponton. Ez egyfajta soha véget nem érő folyamat, olyan, mint a perpétum mobile. Két GMO szabályt kapcsoltunk össze. Az EFSA egyértelműen azt mondja, hogy nincsen nagyobb kockázata ennek, mint a nem, nem GMO-nak. Az EFSA már 2003. novemberében okézta az első, először 2009-ben Másodszor amikor azt mondták, hogy nincs ennek nagyobb kockázata, mint a hasonló nem GMO terménynek. És aztán a másodikat is okézta 2013-ban, és akkor egy harmadik véleményben megint azt mondta, hogy nem veszélyesebb, mint a nem GMO pandanya. És idén júniusban ugyanez e terményekre vonatkozóan megint elmondta. Azt mondta, hogy ugyanolyan biztonságos ez a takarmány, mint a hagyományos. Négy értékelés volt már. És az, a Párizsi éghajlati csúcsal párhuzamosan akkor, amikor a mai vitát hallgattam, igazából az jutott az eszembe, hogy vannak, akik tagadják az éghajlatváltozást. Úgy döntöttünk, hogy szakértőket, tudósokat kérünk fel az értékelés elvégzésére, de még hogyha ezek egyhangú, következetes véleményt is adnak, 5-10-15 éve ugyanazt mondják, mégis vannak, akik azt mondják, hogy de nekem megvan a magam szakértője. Nem sok szakértő van, de van néhány, aki pont az ellenkezőjét állítja, úgyhogy én inkább őbenük bízok. Ez mint hogyha az éghajlatváltozás tagadásával lenne eh, hasonló. Nem így kellene dolgozni. Hogyha elhatározzuk, hogy kik a szakértők, akkor me- hason- ha- hallgassuk meg őket, és kövessük a tanácsaikat. Nos, az érveket olvasva, és azt hallva, hogy ne technikai hanem politikai értelemben tárgyaljuk meg, és persze értem, hogy miért, azért, mert nincsen technikai oka, vagy tudományos oka, úgyhogy ezért muszáj az egyetlen lehetőséget, a politikai érvet ladba vetni. De hogyha a lényegi szöveget olvasom, ami azt mondja, hogy a jelenlegi jóváhagyási rendszer nem kielégítő azért, mert eh, nincs a tagállamok minősített többségével támogatás eh, erre vonatkozóan, Nos, nem tudom, hogy ez érve arra, hogy ez a szakbizottság bármi más kontextusban bármit benyújtson. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a jogszabály azért nem jó, mert a tagállamok nem értenek egyet benne. Azt tudom, hogy volt szavazás a bizottsági javaslatról akkor, amikor ezzel a kérdéssel foglalkoztunk, és a különböző képviselők a szakbizottságban különböző okoknál visszautasították. Néha teljesen ellentétes oldalról gondolták, hogy nem jó a bizottsági javaslat. De ezt felhasználva azt mondani, hogy mivel leszavaztuk, ezért minden, jelen, minden formájú GMO alkalmazást elutasítunk, ez nem komoly. Szavaztunk a moratóriumról, az megbukott. Úgy, gondolt, úgy döntöttünk tehát, hogy ne legyen moratórium. Akkor most minden lehetőséget felhasználunk arra, hogy a, a non-moratóriumot, a moratórium elmaradását valamilyen formában átalakít. Csak Ez nem felel meg annak a döntésnek, amit közösen hoztunk. Ha megnézzük a tudományos eredményeket, és ha megnézzük a saját tanácsadónkat, adóinkat, akiket, ami, a vélemények már akkor megvoltak, amikor a jogszabályokkal foglalkozni kezdtünk. Tehát akkor, amikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor soha nem volt még annyi zöld miniszter a tanácson belül, mint, mint akkor. És tartsuk tiszteletben ezt, még akkor is, hogyha nem teljesen, ha vannak olyanok, akik nem teljesen tudják ezt követni. Úgy gondolom, hogy a moratóriumnak a visszafordítása és a szakértői tanács nem meghallgatása nem megfelelő. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Janos Kolanz. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A vita rövid verziója az az, hogy ez egy zűrzavaros valami, és akkor tulajdonképpen már kávézhatnánk is. E, Göldönc asszony kifogása svéd mondással úgy jellemezhető, összegyűjtünk mindent, amit a paraszt karácsonyra kapott. Tehát az összes kérdést belerakjuk egy csomagba, mindenféle ok nélkül. A morális okokat értem, de nem értem az eljárást. A zöldek kifogása, vagy másoké, akik mögötte vannak, megint csak egyfajta moralisztikus, erkölcsi alapú megközelítés érvényesül. Hogyha meg akarjuk érteni ezt, hogy miért így alakult, akkor Hoffmanra és a a, a Streufel Péter és Kaspar meséje jut az eszembe, amikor Kaspar azt mondja, hogy nem eszem meg a levest. Nem, ők is ezt mondják, nem esik meg a levest azért, mert a bizottság úgy gond, mert véleményük szerint a bizottság a rossz alapanyagokból főzte meg a levest. És mi történt? Tudjuk, hogy Kaspár meghalt a mesében. Időről időre felvetjük ezt a kérdést, és ezzel gyakorlatilag szakbizottságunk hatá, e, ható erejét minimalizáljuk. Amit Juncker elnök megígért, azt nem tartotta be. Azt mondta, hogy biztosítja azt, hogy a különböző GMO engedélyezések eljárásait áttekintsék. Ne történjen döntés akkor, hogyha a tagállamok többsége valamit nem támogat, és ez a központi része az egésznek. Juncker urat arra kell kérni, hogy tartsa meg az ígéretét, és ne kezdjen augusztusként, vagy a német verzióban Kaspárként arról beszélni, hogy miért nem eszi meg a levest. Köszönöm szépen. Köszönöm, Zsuri. Én magam is olvastam az indokolást, nem meglep. Egyértelmű, hogy ez lesz a majd amint, hogy nem fogadjuk el a GMO alapelvet, és Arlif asszony egyértelművé tette, hogy ő azért ellenzi ezt a, a, a beadványt, az állásfoglásnál nem ért egyet a GMO-kkal, ez egyértelmű. Nem értem, de elfogadom. Amit nem tudok elfogadni, az az, hogy az antikorporatizmus és populizmus vegyül itt bizonyos tagokban, az SND-ben különösen, és a brit szocialisták meglepődnének, hogy ilyen egyértelműen és egységesen odaállnak a, a GMO ellenessége szemben. Van a nemzeti politika is ennek a, ebben a szakbizottságban, ami gyalázat. hogyha a francia nemzeti érdekek vagy, vagy megfogalmazások vannak, akkor azt nem így kellene elmondani. Ez a legegyszerűbb és legprimitívebb kifogás, amit megfogalmaztak. Ezek az organizmusok glikozád rezisztensek, amiket az Európai Unióban már használnak, és tulajdonképpen az Európai Uniós termények 40%-ánál alkalmazzák és valahonnan máshol való importját kifogásoljuk. Nagyon sok képviselő nyilvánvalóan nem szereti, hogy erről tárgyaljunk, mert ugyanaz a szervezetek miatt ugy, ugyanaz a szervezetek úgy gondolják, hogy nem lehetne a szendvicsre például szalonnát rakni, vagy, vagy sonkát, azért, mert mondjuk a zöldeknek ez se tetszik, jó, akkor vajat, teljesen mindegy, mit mondok, most igazad van. Szóval deprimál ez. Itt ülök, ez a munkám, és ezt kell, hogy hallgassam megvan a magunk rendszere, ez a rendszer működik, a, a GMO tápok visszautasítására ugyanúgy lehetőség van, mint ahogy a tagállamok ö, döntöttek erről. Minek térünk akkor most vissza a kiskapunk keresztül, és próbáljuk ezt a fajta iskolás logikát érvényesíteni, hogy miért nem akarjuk. Jó, lehetnek elvek, de tessék a megfelelő eljárásokat felhasználni rá. Egyszerűen az időpocsákolás, amit itt végzünk, és ezt nem támogatom. Thank you. And, uh... Köszönöm szépen. Ketten kérnek még szót. Balcó Zoltán, és aztán uh, uh, volt a második, és akkor lezárom a listát, tehát először Stefánnak adom meg akkor a szót, és köszönöm szépen, elnök úr. A kukorica eh, NK603-as valószínűleg nem veszélyes, de ezt a kukoricát géntechnológiai értelemben úgy módosították, hogy rezisztens lett a glifozáttal szemben. És aztán kiindulhatunk abból, hogyha egy ilyen kukoricafaj eh, a, mez, a földjeinkre kerül, akkor a parasztok, a gazdák több glifozátot fognak használni azaz több glifozát tartalmú gyomírtó kerül a mezőkre. Kétségtelen, hogy a glifozát egészségügyi kockázatokat hord magában. Nem tudom tehát megérteni azt, hogy itt ebben a házban miért nem tudunk preventíven minden lehetséges kockázatot kizárni. Úgyhogy azokat a termékeket, amelyek a kockázatot növelik, azokat ne engedjük meg és az előttem szólóhoz kapcsolódnék, egyértelmű szabályok vannak, a különböző tagállamok meghatározták a géntechnológiailag módosított növényeket, ez alapján megtilthatják. Én is úgy látom, hogy most valóban a kiskapunk keresztül próbál valaki valamit behozni. Így ne politizáljunk, ne így. Köszönöm. Last on my speakers list is on a... Köszönöm, az utolsó pedig Balcó Zoltán, megadom a szót. Köszönöm a szót, ennek a vitának csak egy részére szeretnék kitérni, nevezetesen többen említették Jean-Claude Juncker ígéretét, ami ugye arra vonatkozott, ha a GMO ügyben a tagállamok többsége valamit elutasít, akkor ne jönni olyan helyzetbe a bizottság, hogy az engedélyt meg kell adnia, és ez nem csak elhangzott tőle egy programbeszédben, hanem a bizottság munkaprogramjában is szerepel. Csak egy illúziót szeretnék elosztani, eloszlatni. Andriukaitis biztos úr a legutóbbi vitába világosan megmondta, hogy ez nem fog megvalósulni. Arra hivatkozott, hogy annak a döntéshozati eljárásnak a megváltoztatása, amihez szükséges lenne, az más kérdésekben, más ügyekben is akkor ezt a megváltozott döntéshozat eredményezne, azt pedig ők nem akarják, tehát tegyünk le róla. Tehát csak ezt szeretném megerősíteni, hogy nem maga Juncker úr, de az illetékes biztos világossá tette, hogy ezt az ígéretet nem fogják betartani. És még egy röviden hadd kérjek ki arra, hogy ugye miért mondja azt a bizottság, hogy kényszerű okokból engedélyt ad. Mert ha nincs minősített többség, se pro, se kontra egy adott engedélyezésnél, akkor ha az EFSA véleménye nem elutasító, akkor neki meg kell adni az engedélyt. Azonban most fogjuk tárgyalni majd az uniós intézmények átláthatósága, fektetetlensége témakört, és azért az EFSA minden hatósága nem tudom, hogy elfogadható-e, hogy nincs az a független tudományos kutatóintézet, amelynek a véleményét figyelemmel lehetne venni, mert deklaráltan csak az EFSA véleménye számít, amelyik esetében tudjuk, hogy nem is olyan régen, milyen súlyos, összeférhetetlenségi esetek fordultak elő, éppen biotechnológiai cégekkel kapcsolatban az EFSA igazgató tanács elnökével, tehát azért fölmerül a kérdés, hogy ebben a EFSA fellebezhetetlen minden hatóságba bele kell -e nyugodnunk. Köszönöm. Thank you. And, uh, no. Köszönöm szépen. És akkor most a bizottságot várjuk. Megadom a szót. Oui, merci, monsieur le président. Nagyon köszönöm, úr. Köszönöm, hogy megadták a szót a bizottságnak ezzel az állásfoglalási indítványjal kapcsolatban. Először is szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy milyen keretek között is beszélünk, vitatjuk meg ezt az állásfoglalási indítványt. A bizottság nem, azt mondják, hogy a bizottság nem tartotta be a hatalmakat, a végrehajtói hatalmat, amely a bizottsági, és túlmutatott ezen a kompetencián ez a vád, amelyet megfogalmaznak ellenünk. Na de ne felejtsük el, hogy a bizottságnak van egy kerete, van egy jogalkotói kerete, amely a parlamenttel, illetve a tanácssal együtt került kidolgozásra. Nagyon szigorú keretről van itt szó. Amikor egy kérés beérkezik hozzánk, akkor az EFSA fog véleményt megfogalmazni. Na most egy egy, illetve kett, egy olyan GMO-val állunk szemben, amelyben kettő GMO is van. Na már külön ezt a két GMO-t engedélyeztük, vagyis nem újfajta kombinációról van szó, amelyet egyáltalán nem ismernénk. Külön ismerjük ezt a két hatóanyag, két, két GMO-t. Az EFSA ö, megvizsgálta ezt a, ezt a GMO-t, és arra jutott, hogy ez a kukorica ugyanolyan biztonságos, mint a konvencionális, hagyományos formái. A tagállamok megjegyzésekkel élnek. Hallottam is, hogy francia, osztrák, német véleményeket nem vettek teljesen figyelembe, most elmondanám, hogy az EFSA megvizsgálta ezeket a megjegyzéseket, és olyan következtése jutott, amely nem ugyanaz, mint a tagállamoknak a következtetése. És a végén egyetértettek a tagállamok az EFSA végkövetkeztetésével. Következő eljárás. Ezt az EFSA véleményt a nagy közönség elé kell tárni. Ez meg is történt, tudományos véleményeket is kapott az ügynökség, és nem talált másmilyen kifogást. Mi volt a következő szakasza ennek az eljárásnak? Csak szeretném elmondani, hogy tényleg mindent megfelelően végeztünk el. A tagállami bizottságok megkapták ezt a véleményt, és itt nem volt egyáltalán kifogás, nem volt minősített többség sem ellenes, sem mellette. A következő szakasznak, a, az eljárásnak a következő szakasza az volt, hogy ugyanerre az eredményre jutottunk, vagyis nem volt sem ellene, sem mellette minősített többség. De mi is történik ilyenkor? A komitológiai öm, szabály nagyon egyértelmű, hogyha nincs sem mellette, sem ellene öm, állásfoglalás, akkor a bizottság elfogadja az állásfoglalási indítványt. Na most itt pont arról van szó, hogy a, be, az engedélyezési kérelemre választ kell adnunk. Vagyis összegzésképpen szerintem a bizottság a saját kompetenciáin nem ment túl, és abszolút tiszteletben tartottuk a mostani eljárásokat. Na már most hallgatom itt a, a, a parlamenti vitát, és azt látom, hogy egyfajta frusztráció van itt, ugyanis a bizottságnak, a bizottsággal kapcsolatban megígérte Juncker elnök úr, hogy hogyan is fognak történni a döntéshozatalok, na de a, a parlamentben nem értett egyet, önök is hallották, én is, a biztos úr azt mondta, hogy miért is gondoljuk, hogy mivel a tagállamok a szavazás során azt mondják, hogy, vagy legalábbis egy részük azt mondja, hogy nem akar engedélyezni egy-egy, egy-egy terméket, nem tudományos alapokra hivatkozva. Ugye ebben az esetben a tagállamok tudományos, nem tudományos okok esetén visszadobhatják az adott, adott engedélyezési kérelmet. Szerettük volna ezt a jogot megadni a tagállamoknak, és ezt javasoltuk a parlamentnek, valamint a tanácsnak. Na már most, ezt a, ezzel a joggal nem élt a parlament, a bizottság ezt a biztos úr ezt sajnálta is, ugyanis ez segítené, segítene a tagállamoknak, hogyha azt mondanák, hogyha hogy társadalmi politikai okok miatt, vagyis nem tudományos okok miatt, hanem más okok miatt nem akarnak engedélyezni egy-egy terméket, akkor ez valóban ne legyen engedélyezve. Na már most nincs B-terv, csak A-terv van, vagyis a jelenlegi, jelenlegi javaslat. A javaslat még nem halt meg, még él, ugyanis erről vitázunk most is. Nagyon remélem, hogy majd a tanácshoz is ez fog kerülni ez a javaslat, és ahogyan azt a biztos úr is elmondta, ez egy hasznos és fontos vita, amelynek a során látnunk kell, hogy legyen szó itt főigazgatóról, vagy más kompetens szeméről. A tagállamoknak szavazási pozíciójuk van, és tovább vitatkozhatunk erről, na de a vita így egyre csak túl és túl fog nyúlni, de ez jó szerintem a bizottság, a parlament és az állampolgároknak is, ugyanis így látják az állampolgárok, hogy mi is történik, melyik tagállamnak mi is az álláspontja. Vagyis összegzésképpen azt gondoljuk, hogy egyáltalán nem léptünk túl a bizottsági hatásköreinken, amikor is amikor is felterjesztettük szavazásra ezt a GMO-t. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Most pedig, hogyha a kifogást benyújtók szeretnének még hozzászólni, akkor kérem, hogy legyenek nagyon rövidek, ugyanis szorít az idő. Köszönöm moet uh, straks nog eventjes naar de commissie begrotingscontrole waar ik een... Uh, Köszönöm, azt lát... Köszönöm szépen. Meneer Fjellner, zomaar doen alsof uh, wij, wij doen zoals sommigen die de, de klimaatverandering ontkennen en, en ons baseren op een select uh, groepje wetenschappers. Want dat... Akik tagadják a változásokat és uh, elleneznek mindent, nos úgy gondolom nem megfelelő eljárás. Az EFSA véleményét nagyon jól elmondták, van, megvan a nemzetközi rákutató véleménye is. Ha a kettőt egymás mellé tesszük, akkor ugyan mind a kettő más módszertannal kézült, de látjuk az eredményeket. Mellesleg ma lesz egy déli ebéd közben megtartandó vita, amit megszereztem, megszerveztem a, az észak-rajna-vesztfáliai kutatók, az EFSA képviselők is ott vannak, tehát ezt a két tudományos véleményt egymás mellé fogjuk tenni. A svéd kollégám a liberálisoktól hangsúlyozta, hogy a tényleges vita, amit a legutolsó hozzászóláson a bizottsági képviselő is hangsúlyozta, hogy Junckernek teljesítenie kell az ígéretét, és hogyha e tud, ha nyomást tudunk gyakorolni, hogy ezt fogadja el a bizottság, akkor az a megfelelő dolog, és akkor úgy gondolom, hogy meg kell próbálni mindent arra, hogy belátásra bírjuk a bizottságot. Én eh, tulajdonképpen eh, eddig még papíron nem kaptam vissza semmiféle elutasítást, ezért kell nyomást gyakorolni. Köszönöm. És talán néhány mondatot mondanék. Eh, God, átengedem a szót Godan asszonynak. Donano, sir. No, okay. Jó rendben. Mikrofont kérem. Nem szeretnék semmit hozzáfűzni ahhoz, ami már elhangzott. Köszönöm. Uh, this is to be voted this afternoon. Ma délután szavazunk négy órától. Ha átmegy, akkor januárban jövőre plenárisan szavazunk róla. Tovább lépek a 9. pontra az eszmecsere, eszmecsere az Európai Bizottsággal az olajfinomítóipar célvezetőségi vizsgálatáról meg is adom a szót az Európai Bizottságnak, Carlo Petinelli úrnak, a Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság. És 10-15 percben kérem vezesse be, inkább 10 percben az anyagot parancsolj. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Rajnak Bisa vagyok, Carlo Petinelli még elé most indult el erre az ülésre. Éppen most érkezik meg Petinelli úr, és megvárom a szót. Megvárom, amíg megérkezik, és átadom a szót neki. Present. Ezt a presentation? Yes. Commission okay. has the floor, please. Parancsoljon önni a szó. Elnézést kérek, hogy késtem, de a biztonsági ellenőrzés a vártnál tovább tartott. Igen, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, illetőleg meghívták, és lehetőséget kapok arra, hogy kitérjek arra, hogy hol is tartom az olajfinomítóiparral. Először nézzük meg, hogy mi is történt valójában. Egy közös kutató központ az Európai Bizottságnál végezte el a, a tanulmányt. Ez egy technikai inputot jelent a fitness check esetében, és miután ezt elvégeztük és megszületett a jelentés, most még az előkészületekben járunk, az előkészületek utolsó szakaszában vagyok, nem tudok dátumot, időpontot mondani, de két héten belül úgy számolunk, hogy véglegesen megszületik az anyag. És a fitness check jelentés elkészítése, és ez az internetre is kikerül, amikor elkészül természetesen, és természetesen elküldjük a tanácsnak és a parlamentnek is. Ez az a keret, amiről beszélünk. A cél az, hogy értékeljük azt a hatást, amit az új EU jog gyakorolt az olajfinomító iparágra. Hmm. Ez egy klasszikus hatásvizsgálat olyan értelemben, hogy csak a javaslat hatását vizsgálja ténylegesen. Az általában az összes EU jogot vizsgáltuk, amely az olajfinomítóiparral hatással van. Miért döntöttünk úgy, hogy ezt az e, ágazatot választjuk ki, hol, viszít, hol készítjük el a célvezetőségi vizsgálatot? Ez az első ilyen vizsgálat, amit a bizottság végzett, de nem az utolsó persze, az új Európai Bizottságnak egyik kötelezettségvállalása, hogy ágazatonként elvégzi a célrevezetőségi vizsgálatot. Az ok annak, hogy eléggé homogén az egész ágazat, és az eljárás lehetővé teszi az alapos elemzést. A második ok az, hogy az Európai Bizottság 2012-ben rámutatott arra, hogy a jelenlegi hatályos jogot megnézzük, hogy az EU olajfinomító szektor versenyképességére vannak-e negatív hatások. Ez ugye azt láttuk, hogy az Európai Unión belül egyre több cég állt le, ez munkahelyek elvesztéshez vezet, és az ellátás biztonságot is veszélyezteti 2007-2013 közötti időszakról azt láttuk, hogy 13 olajfinomítót állítottak le az Európai Unióban. Ez oda vezetett, hogy több mint 10 ezer jól képzett ember veszítette el az állását, és 40 ezer embert érintette közvetve. és meg kell nézni az ágazati célvezetőség vizsgálatokat, a DG Grow végzi ezeket a munkákat, és egy átfogó holisztikus megközelítést alkalmazunk. Arról van tehát szó, hogy egy konkrét gazdasági szektorra milyen hatással van az általános jogalkotás, az ágazati vizsgálatok az összes fontos jogot figyelembe veszi, értékeljük a konzisztenciát, a hatékonyságot, az értéket, és ez kerül a középpontba, amikor elvégezzük a vizsgálatot a jelentés elemzése retrospektív visszatekintő volt, a olajfinomító területet végezte 2000 és 2010 közötti időszakra vonatkozóan. Itt a tudományos munkát az Európai Bizottság közös kutatóközpontja végezte. Itt prioritásokat is készítenek abból, abból kiindul, hogy mi, mi, melyik mennyire fontos, melyik lépés, ami az a mandátum elfogadását illeti a kvantitatív értékelés a költségeket és a bevételeket is figyelembe vettem az európai olajfinomító szektor vonatkozásában, és a kapacitást is úgy határoztuk meg, hogyan tudunk nemzetközileg versenyképesek maradni, mi az, ami a leginkább fontos a szektor számára, és ezt tartalmazzák ezeket a megújuló erőforrásokat is figyelembe vettük az idevágó jogszabályokat, az ETS-t, az ipari kibocsátási irányelvet, és ez mind hatással van. Amikor meg a költségeket és az előnyöket összevetjük, 2000-2012 közötti időszakban a költségeket vettük figyelembe, és megnéztük, ezek milyen hatással járnak. A kumulatív költségek nem elhanyagolhatók a jogalkotás miatt, akár 25%-ot is elérhet a teljes profit réshez képest. Ez azt jelenti, hogy vannak különböző tényezők, amelyek nagyon erős hatással vannak az olajfinomító ágazat teljesítményére. Ezen tényezők között vannak konkrét egyes üzemre vonatkozó dolgok is, aztán a költségek természetesen mindennek előtt, az energiaköltségek, illetőleg a mennyiségek változása, amit egy-egy finomító készít. Az olajfinomító globális piacon vannak jelen, ha a versenyt veszük figyelembe, az európai olajfinomítók és számos más régió olajfinomítói, az Egyesült Államok és Dél-Kelet-Ázsia finomítóiból indulunk ki, azt látjuk, hogy eh, hasonló a környezeti jog eh, befolyása az ágazat versenyképességére. Azonban ez nem vonatkozik közel-keletre és a korábbi szovjetuni államokra. Közel-keleti és orosz nagy fonamítok alacsonyabb energiaköltségekkel tudnak dolgozni. A harmadik államokkal való összehasonlítás fontos természetesen, ha egy globális piacon dolgozik egy ágazata. Itt nem csak közlekedésről beszélünk, hanem fontos más területeken, más gyártó ágazatokban is fontos, hogy milyen teljesítményre képes egy olajfinomító ágazat. Itt nem találtunk bizonyítékokat átfedésekre vagy inkonzisztenciákra a jogalkotásban, és éppen ellenkezőleg szinergiahatásokat sikerült elérni az egész jogalkotás területén. A tanulmányozott időszak alatt azt láttuk, hogy a szabályozási költségek 2000 és 2008 között növekedtek, és azután stabilizálódtak 2012-ig. Ami a, be, a hatást, a befolyást illeti, itt különböző árbevételeket befolyásol ez a jogalkotás, különböző tényezőket a beruházásra is természetesen hatással van, ez a végén a versenyképességet is befolyásolja. Ezek a költségek lehetővé teszik, hogy profitábilisan működjenek a cégek, de nem minden esetben. Ha látjuk a költségeket, amelyek a termelés területén 47 dollár vagy euró hordonként és azt látjuk, hogy, hogy mintegy 13 eurócent egy hordóra vetítve a, az, ami költségként keletkezik a jogalkotás miatt. Most pedig egy néhány ideiglenes megfigyelést szeretnék említeni egy-egy konkrét jogalkotás összefüggésében. Ez természetesen lényeges hatással van arra, hogy milyen irányba indulhat el egy szektor a jövőben és ha változik a jogszabály, hogyan határozza meg ez a piacot. Az egyik nagy előny a megújuló erőforrásokra vonatkozó irányelv keretében az, hogy az Oroszországtól függ, a függőség csökkent a dízel területen. A dízelolaj behozatal Oroszországból ö, évenként 1 és 6 százalék között változott viszont az átállás a megújuló energiákra oda vezetett, hogy ez csökkent, és ez mintegy 3,7 eurocent hordónként, amit sikerült elérni. Hogyha megnézzük az emissziós kereskedelmet, hogy ez milyen hatása volt, az első néhány időszakban ez azt mutatja, hogy a szektor megfelelően jól helyezkedik el. Azt mondhatjuk, hogy az egyik, hogy egy-egy üzemenként lényegesen különböző helyzetben vannak ezek a cégek. Az ETF vonatkozásában el kell, hogy mondjuk, hogy a finomítás adott esetben fontos lehet abból a szempontból, hogy milyen eredményeket érünk el. Ha csökkent, alacsonyabb szintű gazdasági tevékenységre is sor kerülhet, hogyha nem elég korszerű módon termelnek. A környezeti, a termelési költségek némileg csökkentek. A éves átlagban 5 millió euróról beszélünk, tőkeberuházásként ez egy-egy üzemre vetítve jelentkezik az ETS miatt, és 1,8 milliárd eurót jelent évente ami a teljes gazdasági befolyást illeti, ez azt jelenti, hogy nagy részben összefügg a kén tartalomtól is természetesen. Más területeken, ahol, eh, ahol nem mértük, 2000 előtthöz képes jelentős változások figyelhetők meg. Mi az, amit tennünk kell? Ha megnézzük a célvezetőségi tanulmányt, eh, akkor politikai lépésekre van igény. A következő finomítói fórum március 1-én lesz Brüsszelben 2016-ban. Ez a nyitott lehet eh, a résztvevők számára. Itt meg fogjuk vitatni eh, ennek a vizsgálatnak az eredményét, és a finomítai szektor fitness checkjének az eredménye a további jogalkotói lépéseket is befolyásolja. Ehhez természetesen alapos értékelésre van szükség, és törekedni fogunk az egyszerűsítésre. A REFIT program keretében a fitness check eredményei egy hatásvizsgálatban indulnak ki, mint ahogy már elmondtam a bevezetőmben, ez egy exante egy előle megelőzött, megelőző vizsgálatot jelent a következő lépéseket a jogalkotásban meg kell határozni. hogy a, leg, a világ legjobb finomítóiról beszélünk a mi esetünkben, a környezetvédelmi felelőgvállalás is elős vezető helyet, foglal, helyet foglalunk el ebben, és ezt a helyet nem szabad elveszíteni hiszen fundamentális lépésről van szó, hogyha a környezetvédelmi összefüggésekről beszélünk, így tudjuk megőrizni csak a munkahelyeket. Itt nagyon fontos, hogy sikeresek legyünk, ehhez viszont alapos fitness checkre van szükség. Köszönöm szépen a figyelmüket. Most pedig eh, van időnk a vitára, és Grosztet asszony parancsolja. Merci beaucoup. Euh, köszönöm. Nagyon köszönöm a bizottságnak ezt a szintézist, amelyet most hallhatunk, és ezt a hatalmas munkát, amelyet végzett a bizottság. Ugyanis valóban ez a félrevezetőségi vizsgálat igencsak jó mód arra, hogy megnézzük azt, hogy egy adott ipari szektor hogyan is működik. Azonban, amikor ilyen mérleget vonunk, akkor nem szabad, hogy az úgymond halott betű maradjon, hanem intézkedéseket kell hoznunk, ennek a mérlegnek a következtében. Ez a célrevezetőségi vizsgálat az olajfinomító iparban megmutatja, hogy a külső konkurenciának mennyire ki van téve ez az ágazat. Igen, csak kényes, ez, igen, csak érzékeny az ágazat mindenfajta ár emelkedésre. Most tehát az fontos, hogy a bizottság hogy a bizottság megnézze, hogy hogyan lehet csökkenteni a plusz árakat, a költség növekedéseket, ugyanis ennek a fényében lehet bizonyos jogszabályokat újra megvizsgálni. Így lehet látni azt, hogy a bizottság részletezni tudja-e az ETS átvizsgálata alapján azt, hogy az ipar, ez a szektor hogyan is védhető meg. Tudjuk, hogy az európai olajfinomítók közül, még hogyha a minőség területén mi vagyunk az elsők is, mégiscsak csökken az olajfinomítóknak a száma. Szeretném megkérdezni azt, hogy a bizottság a, ennek a célrevezetőségi vizsgálatnak majd szeretné a frissített adatait is megosztani önökkel. Köszönöm. Most pedig Elizabeth Gardini a szó. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Én is szeretnék François Grosztethez kapcsolódni, vagyis kifejezni, hogy mennyire köszönöm a bizottságnak ezt a hatalmas munkát. Ez a, ezt a célvezetőségi vizsgálatot nem szabad abba hagyni, mindig frissíteni kell, és alapnak kell hogy ez szolgáljon az új versenyképességi jogszabályok meghozatalakor most is, illetve az összes olyan tanulmány esetén, amelyek az energia mixre vonatkoznak, legalábbis középtávon. A, azon túl, hogy a vizsgált idő, idő 2012-ig tartott, már pedig van már 2012 utáni jogszabályunk is, amely igenis kihatott erre a szektorra, gondolok itt az EPS-re. Jelenleg olyan költségek ezek, amelyek, igen, amelyeket igencsak nyögnek az európai vállalatok de már most az Európán kívüli vállalatoknak nem kell ilyen nagy költségekkel szembe, szembenézniük. Szerintem a 2012 utáni időszakot is érdekes lenne megnézni, megnézni azt, hogy az értékelésbe ezt az időszakot hogyan lehet belevonni. Amikor a bizottság azt mondja, hogy vannak olyan olajfinomítók, amelyek úgy állták ezeket a növeléseket, hogy versenyképesek tudtak maradni, akkor feltenném a kérdést, hogy hány olajfinomító tudott versenyképes maradni, hogyan tudták feldolgozni a növekedést? Ugyanis az olajfinomítók a normatív ár növekedéseket rá tudják hárítani a fogyasztókra. Na már most a következmény itt is ugye a piaci részesedésnek a csökkenése, ez pedig olyan probléma, amelyet véleményem szerint jobban ki kellene fejtenie a bizottságnak. Ezen kívül azt is gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk ezt az összetett helyzetet, és meg kell néznünk azt is, hogy az európai befektetések terén hogyan is, milyen hatással is van a költség növekedés. Itt nem csak 40 eurócent per hordó a költség növekedés, hanem több. Na de Európa hogyan is tud majd tovább importálni, úgy, hogyha az olajipari termékekre még mindig szüksége van az európai iparnak. Olyan jelenséggel állunk itt szemben, amely akár a foglalkoztatás csökkenéséhez, munkahelyek elvesztéséhez is, csök, is járulhat. Thank you. Now I give the floor. Köszönöm. Most pedig Kilonen azt a szó. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kollégák, szeretnék egy kérdést feltenni a bizottságnak, az Európai Bizottságnak, amely a holisztikus jellegére irányul az eljárásnak. Az Európai Bizottság mit tesz finomítói területen hogyan működik együtt különböző más ágazatokkal, hogyan vizsgálják ezt meg, hiszen arról beszélnek, hogy munkahelyeket kell védeni, ami egy elsőrangú cél. A környezeti kérdések, innováció a környezeti területen, ez egy nagy kihívás, de persze nagy téma, ne felejtsük el ezt se, hogy valójában a tagállamok hogyan viszonyulnak a megújuló üzemanyagokhoz. Hol van itt lehetőség? Fejlesztenek-e itt termékeket? Piacra dobnak-e ilyen termékeket? És ilyen környezetbarát üzemanyagokat hogyan lehet támogatni tagállami szinten? Azt szeretném megtudni a bizottságtól, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy együttműködjenek a különböző területen, hogy kívánnak jobb üzemanyagokat felhasználni, piac, közlekedés politikában milyen lépéseket tesznek, hogy itt előrébb jussanak, és így az európai ipar versenyképessége jobb legyen, de a környezetvédelem is. Nincs több kérdés. Parancsoljon az Európai Bizottság, válaszolhat ezek után. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm, tisztelt elnök, elnök úr. Ami az első felszólalót illeti, ami a versenyképességet illeti, és mit is tervezünk a versenyképességgel kapcsolatban, ahogyan már elhangzott az előadásomban is, ezt a célra vizsgálatot bemutatjuk, ez egy alap ez egy kiindulási pont, nem megérkezési pont. Nem tudjuk, hogy mit fogunk tenni, nem azért, mert nincsenek ötleteink, hanem azért, mert szeretnénk a mi ötleteinket az összes érdek, mm, érdeket féllel megvitatni, a civil szervezetekkel, a NGO-kkal, egyéb, mm, egyéb érdekelt felekkel. Március 1-én mm, az olajfinomító iparral fogunk eszmecserét megejteni. Ami pedig a rendszeres frissítést illeti, jelenleg nem tudom, hogy a célrevizetőségi vizsgálatot milyen gyakran fogjuk frissíteni. Az biztos, hogy most végeztünk bizonyos szektorok esetében célrevezetőségi vizsgálatot. Jelenleg itt az olajfinomító iparra vonatkozó célrevezetőségi vizsgálatot mutattuk be. Nem tudom, hogy ezt milyen, milyen rendszerességgel fogjuk majd frissíteni. Jelenleg nem gondoltunk frissítésre egyébként, de majd meglátjuk. Ami Gárdini képviselőasszonynak a felszólalását illeti, a bizottság természetesen egyetért azzal, hogy ez az olajfinomító ipar alapvető fontosságú, hogy a megfelelő energia mix, mixt be tudjuk, mixet be tudjuk tartani. Azonban azért is fontos, mert ahogyan már elhangzott az előadásomban, az olajfinomító ipar más mást is előállít, vagyis olyan vegyi anyagokat, amelyek más vegyi folyamatokban kerülnek hasznosításra. Tehát itt egy egész ipari láncról van szó, nem csak arról, hogy üzemanyagot állít elő az olajfinomítóipar. ipar. Az is igaz, hogy ez a tanulmány a 2000-2012-es időszakot fedi le, 2012 után pedig voltak valóban változások, de ahogyan már mondtam, az előző felszólalásra reakcióul is. A bizottság jelenleg nem gondolta arra, hogy frissíteni fogja ezt a tanulmányt. Szerintem az első és legfontosabb dolog az az, hogy bemutattuk ezt a tanulmányt. 2016 után pedig megnézzük, hogy mennyire hasznos, milyen hozzáadott értéket képvisel ez a tanulmány, és megvizsgáljuk majd azt is, hogy hogyan, mi lesz a következő lépés ami azt illeti, hogy hogyan tudtak versenyképesek maradni és profitot termelni továbbra is az olajfinomító ipari cégek. Ezekre vonatkozóan még nincs információnk, de az előadásomban elhangzott információk alapján azt mindannyian érthetjük, hogy a technológiától, vagyis az adott olajfin, olajfinomító által használt technológiától függ, hogy az adott olajfinomító mennyire tudott, mennyire tudott mennyire tudott profitot termelni továbbra is, és mennyire tudott versenyképes maradni. Vannak olyan olajfinomítók, amelyek versenyképesek maradtak, vannak olyanok is, amelyek nem. Ami a fogyasztókra való ár növekedés áttételét illeti, az ETS irányelvben erre már kitértünk. Én az információim szerint nincs, nincs információnk erről, nincs bizonyíték arra, hogy ez egyik feltételezés igazabb lenne, mint a másik. Ami biztos, az az, hogy olyan költségekről van itt szó, amelyeket valakire áthárítanak. Tehát nem, nem nyelik el ezeket a költségeket az olajfinomító ipari cégek, hanem más ipari szereplőkre kiterjesztik azokat, esetleg a fogyasztókra, mondjuk ugye magánfogyasztókra, vagyis az állampolgárok fizethetik meg esetleg ezeket a költségeket. De ez egy olyan elem, amelyet nem lehet nagyon egyszerűen kezelni. Az biztos, hogy számos tanulmány készült a témában, de nincs egyértelmű következtetés erre a kérdésre vonatkozóan. Az utolsó, ám de rendkívül fontos kérdés, az az, hogy Európában csökkene a befektetéseknek a volumene. A bizottság minden lehetséges módon próbálja növelni az európai befektetéseket. Az investment plan például ugye nagyon sok milliárdnyi befektetést szeretne előidézni. Ezt pont ezen a hetek, ezeken a hetek, ezekben a hetekben valósítják meg ezt a tervet. A multinacionális vállalatok, az, hogy befektetnek-e vagy sem, az nagyon sok faktortól függ. Hol van a növekedés? Hogyha a világ egy másik régiójában nagyobb a növekedés, akkor a nagy multinacionális vállalatok, amelyek a világon mindenhol jelen vannak, esetleg áthelyezik a székhelyüket máshova, és máshol fognak befektetni, pont azért, mert máshol mondjuk egyszerűbb növekedéshez jutni, nagyobb a növekedés. Ezzel a tendenciával normatív rendeletekkel tudjuk felvenni a harcot. Ami a beavatkozást illeti, szeretnénk együttműködni az, in, az ipari ágazattal. Természetesen együttműködünk közösen ezzel az ipari ágazattal, de már most egészen a kezdetektől fogva, a célvezetősi vizsgálat elejétől fogva már konzultációkat folytattunk, sőt, még mielőtt elkezdtük volna ezt a célvezetőségi vizsgálatot, technikai vizsgálatot készítettünk a közös kutatóközponttal, nagyon nyitott volt ez az eszmecsere, és március 1-én Brüsszelben mm, természetesen az iparral, az NGO-kkal, és mindenkivel, aki szeretne felszólalni, meg fogjuk vitatni ezt a kérdést. Remélem, hogy az európai képviselők is jelen lesznek majd ezen a március 1 eszmecserén. Szeretnénk más energia szektorral is együttműködni. Ugye itt az alternatív üzemanyagokról is esett pár szó. Az olajfinomítóipar az egyik forrása a közlekedési üzemanyagoknak, de vannak más források is, amelyekről nem szabad megfeledkeznünk, de ez egy másik stratégiába, a közlekedési stratégiába illeszkedik be én is, és a szakértő is nagyon szívesen válaszolunk egyéb kérdésekre, de szerintem ennyi lett volna egy első körben. Nagyon köszönöm. Köszönöm ezt a vitát a képviselőknek. A következő napi rendi pontunk szintén kom- nagyon fontos, de várjuk az előadókat, úgyhogy fel kell, hogy függesszem a tízes napi rendi ponthoz való vitán az előadók érkezéseig az ülést. Köszönöm. honorable colleagues, I just want to inform you that uh, people... Köszönöm szépen, hogy visszajöttek a, az LKS képviselői már itt vannak az épületben, de természetesen még a szigorú biztonsági intézkedések miatt még további 5 perc, amíg az ellenőrzésen átmennek, úgyhogy ők az elsők, akik a mai beszámolót tartják, mindenképpen megvárjuk őket. Ha kérem, még 5 percig várjanak. Dear colleagues, it is time to start and we can... Az ideje, hogy kezdjünk. A következő napi rendi pontunk a tízes eszmecsere a WHO-val, az EKS-szel és a bizottsággal a glifozátokról. Mint tudják, a Nemzetközi Rákutató Ügynökség kitüntetett szervezet, amely márciusban egy tanulmányt végzett. Mielőtt megadnám a szót dr. Christopher Wildnak, igazgatónak és Kate Putonnak, a glifozat monográfoknak a felelős tisztviselőjével, Üdvözlöm az EFSA szakértőket és a bizottság képviselőit és Wild úr, először önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Remélem megfelelően fogom tudni léptetni a kiveszített táblákat. Először is köszönöm a meghívást. Tudom, hogy viszonylag rövid idő van arra, hogy előadásomat megtartsam, úgyhogy Kate Guyton-t először szeretném bevezetni, ő fogja majd az ügynökség által végzett értékelést elvégezni, és be is fejezem. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy öröm szolgál számomra, hogy itt lehetek önökkel. Jó napot kívánok! A következő 10-15 percben szeretném elmondani egyrészt a monográf programot, a módszertanát, az értékelések módszertanát, másrészt pedig a glifoszát eredményeket, értékelés eredményeit. Én viszont nem tudom léptetni az ábrákat. Great. So what, what I'll do, uh, is... Mint mondtam, tehát uh, elmondom a háttérinformációt a monográf programokra, és arra, hogy a besorolást hogyan végezzük. Aztán pedig rátérek a glifozát uh, értékelésre. A kutatóintézetüket 50 évvel ezelőtt uh, alapították, és azt követően hamarosan felmerült annak a gondolata, hogy a karcinogének standardizált értékelési rendszerét dolgozó ki. Lorenzo Tomátész elnök úr idejében történt ez. Az alapgondolat az volt tehát, hogy szisztematikus értékelést vezessünk be négy különböző tudományos területre vonatkozóan. Ennek mentén végezzük ma is a munkát. Az elmúlt 40 évben több mint 980 anyagot értékeltünk. Ezeket az anyagokat az expozíciós bizonyítékok alapján és karcinogenicitás alapján nem ajánljuk. Nagyon keveset tudtunk csak nem karcinogén anyagként besorolni a, az egyes csoport, amely valószínűleg karcinogén emberekre. A monográfok, tehát az eljárás a jobb oldalon látható könyvformában a nemzeti és nemzetközi egészségügyi intézetek használják a rákeltő anyagok meghatározásához. A rákeltő anyag meghatározásához, tehát a kiadványaink segítenek. Amiről szeretnék először szólni, az a bevezető rendelkezés, a monográfok bevezető rendelkezése. Aztán mint egy 25 oldalas dokumentum ez, amely az eljárásokra ad útmutatót, tehát kivégezze az értékelést, hogyan kezeljük az érdekösszeütközéseket, az érdekelt feleket, hogyan tudunk tudományos kritériumok alapján áttekinteni értékeléseket, és milyen um, eh, um, dologi bizonyítékokat lehet begyűjteni. A következő oldalakon a tartalom tulajdonképpen a legalapvetőbb információkat biztosítunk a weboldalukon, mind elolt el, olvashatják, hogyha az előadásomat érdektelennek tartják. De minden esetre azért folytatom, eh, és eh, elmondanám, melyek azok a legfontosabb szempontok a folyamatban, amelyeket a preambulum is tartalmaz. A kutatóintézetünk abban a helyzetben van, hogy a legkiemelkedőbb rákutató kollégákkal, tudósokkal dolgozhat együtt, és ez alapján a kidolgozhatott egy metodológiát, terminológiát, különböző tudományos innovációkat érvényesíthetett, a karcinogén anyagok meghatározásánál. Ezeket felvettük a programokba, a kormányok átvették, a, a rák kockázatokat értékelő intézetek világszerte alkalmazzák. Nyilván felteszik a kérdést, hogy ki az, aki a monográf értékeléseket végzi. Mindig független tudósok, a világ vezetői szakértői őket az alapján választjuk ki egyrészt, mert szakértelemmel rendelkeznek, másrészt pedig nincsen sem valós, sem vélt érdekösszeütközés a személyükben. Olyan tudósok tehát ők, akik hiteles, hitelesek, három olyan szerepet határoztunk meg, vagy pontot, amelyek alapján nem vehetnek vezető tudósok részt, akkor, hogyha e, felkért szakértők, ha országos vagy nemzetközi egészségügyi ügynökségek képviselői, ha megfigyelők vagy valamilyen érdeke, érdekcsoportok képviselői, és nyilván a titkárságunk pedig azt kívánja biztosítani, hogy minden értékelést a szabályoknak, előírásoknak megfelelően végezzük. A munkánk átlátható, az érdekütközéseket is, az üléseket, üléseinket megelőzően publikáljuk. Hogyan tartjuk fenn az átláthatóságot az értékelés előtt és után? Amint mondtam, van tehát ez a preambulum, ami a weboldalunkon is elérhető. Itt mintegy egy évvel egy-egy vizsgálat előtt bejelentjük a, a kérdést, a résztvevőket két hónappal a munkacsoport munkájának megkedése előtt, és az eredményeket is mielőbb publikáljuk. Tehát ez egy nyílt folyamat, tudományos megfigyelők számára is nyitott, és a, a monográfumokat pedig online ingyen formában elérhetők, de hogyha valaki papír alapon szeretné, akkor azt megrendheti a, a szakterület egyéb áttekintéseit is rendelkezésre biztosítjuk a szakterület a vizsgálatainkban nem résztvevő kutatóinak is az értékeléseket és tudományos anyagainkat elérhetővé tesszük. Erre még majd vissza fogok tenni, de mindenképpen a, a következtetéseket is érveket támasztjuk alá. Milyen jellegű adatokat vizsgálunk? A monográfok valóban útörőnek tekinthetők a szisztematikus áttekintésekben. Tudom, hogy többször hallják már ezt a kifejezést a különböző nemzeti rákutatóintézetek, például az Egyesült Államok és ezt az eljárást ajánlja azért, mert ez átlátható, reprodukálható, és minden nyilvánosan rendelkezésre álló tanulmányt tartalmaz. Egységes, hierarchikus értékelési struktúrát alkalmazunk, amely amelyet tudósok tudósok számára állítottak össze. A folyamatban minden egyes humán és állati öm, öm, vonatkozású tanulmányt áttekintünk. A monográfumokban vannak az úgynevezett a híres négyszögletes zárójeleink, a munkacsoportok ide eh, írhatják be megjegyzéseinket, bár jelezniük kell, hogy ez az értékelés része csak a mechanisztikus információt is értékelik, és utána van egy általános értékelő rész. Csak hogy lássák, hogy az egész hogyan áll össze időbeliségben. Először tehát a narancságával a monográf összeállítása, a titkárság munkája, az ülés, a témakiválasztás, az ülés bejelentése és a, az ülés, aztán van a munkacsoport, az összeállítás, aki elvégzi a különböző tanulmányokat, berakják a, a megjegyzéseiket, a négyszögletes zárójeles megjegyzéseiket, a különböző részleteket és a, a szakterület kollégáinak áttekintéseit végzik. Aztán jön a nagy a, a monográf összeállítása, tulajdonképpen ez egy egészen régi módi molog, egy nyolc fős testület ülésezik és tárgyalja meg tudományos alapon az eredményeket, és véglegesíti az áttekintés eredményét. Ezt követi egy rövid kiadvány a, a Lancet Oncology-ban, ezt követően pedig e, mint mondtam, hogy különböző egészségügyi intézményekkel megosztjuk e, a referenciákat, végül pedig a, a, e, megszületik maga a monográf kiadványa a glikozát monográfia 2015. júliusában került kiadása. Térjünk akkor át a glifozátra. Ez tehát a, a monográf tartalma, mindig van egy preambulum, mind a négy, kiadás, a, a négy kiadásban vannak általános bevezetők, aztán, mint mondtam, van az úgynevezett kritikai áttekintés, négy bizonyítás, bizonyíték típussal. Én a kettes pontra, hármasra és a negyedikre fogok, tehát a, a rák E, humán és állati szervezetekben és a mechanisztikus és egyéb vonatkozó adatok. Az utolsó rész pedig az 5-ös 6-os pont az értékelés, és úgy, mint mondtam, utána van a referencia. Milyen maga az értékelési folyamat? Ami, ez egy két lépcsőből álló folyamat, a bizonyíték, a szisztematikus áttekintés, és aztán megvan az a terminológia is, amelyet egyértelműen használunk minden értékelésnél. A, a kísérleti állatokban és humánokban a rákeltő anyagok vizsgálatánál E, vizsgáljuk a megfelelő bizonyítékok, a korlátozott bizonyítékok, megkülönböztetjük a, a, a megfelelő, a korlátozott vagy nem megfelelő bizonyítékokat, és azt a bizonyítékot, amely a, a rákeltő anyagok hiányát e, utalja. A mechanisztikus és egyéb vonatkozó adagokat e, gyenge, mérsékelt vagy erős bizonyítékként kategorizáljuk, valamint azt szerint, hogy működhet -e ez az anyag rákető hatással emberekben. A felsorolt csoportok találhatók a következő általános értékelésben, azok, amelyekről az előbbiekben részletesen szóltam. Nézzük tehát a glifozát humán rákeltő hatás vizsgálatát a szisztematikus megközelítés alapján. A legfontosabb epidemiológiai glifozát, glifozát tanulmányok a az úgynevezett eh, nem Hodgkin linfoma NHL vizsgálatával voltak eh, kapcsolatban. Az Egyesült Államok, Kanada és Védországban voltak eh, esetalapú tanulmányok. Másrészt pedig van egy jelentős kohort is az Egyesült Államokban, amely nem adott semmiféle további támogató eredményt a vizsgálatokra vonatkozóan. Összességét tekintve az NHL rákeltő hatására vonatkozóan korlátozott bizonyítékokat találtunk csak. Pozitív kapcsolat figyelhető azonban meg arra vonatkozóan, hogy a lehetősége, bár csekély eséllyel fennáll a, a rákeltő hatásnak. Ezek a, a tiszta glifozát vizsgálatok, számos vizsgálatot végeztünk, felesleges persze mondani azt is, hogy két tanulmányban Két tanulmány volt az egereknél, a mm, kialakult tumor megfigyelhető volt, a P-értékek, amik mindkét tanulmányban viszonylag kis lehetőséget, kis esélyt adtak arra, hogy a humán karcinogén hatás előfordulna. Az állatokra vonatkozóan, a kísérleti állatokra vonatkozóan a rákető hatás azonban kielégítő volt. Végül pedig a mechanisztikus és egyéb megfontolások. Több száz tanulmány van e, térde, e, e témában, e tízes csoportokba osztotta a legfontosabb rákető e tulajdonságok alapján a munkacsoport, két típusú hatás volt, mind a glifozát, mind pedig a, a glifozát származékoknál vizsgálták a toxicitást. Voltak olyan tanulmányok, amelyeknél arra az megállapításra jutottak, hogy ezek a mechanizmusok tulajdonképpen e, humán e, e, organizmusokban is működhetnek, hatást gyakorolhatnak. A 2A csoport értékelése alapján emberekre vonatkozó rákeltő hatás korlátozott bizonyítékokat szolgál csak. Ez alapján a 2A meghatározás valószínűsítheti a rákeltő hatást emberekre vonatkozóan. Tehát ugyanez az értékelés függetlenül is el lehetett volna, meg lehetett volna hozni a a mechanisztikus glifozát adatok alapján a kísérleti állatokkal kapcsolatban. A glifozát értékelés, tudom, hogy ez a mai téma ma, de, mint mondtam, tehát ez több egyéb ágensek értékelésével is elvégeztük, különböző szintű bizonyítékokat szolgált, 2-2B, 2 pedig 2A besorolást kapott. Remélem megfelelően sikerült a független és átlátható folyamatot összefoglalnom az önök számára, amelyel a szisztematikus áttekintést és értékelést végeztük a glifozátra vonatkozóan, és köszönöm a figyelmet. Thank you very much, and now we... Köszönöm szépen. Megadom a szót az EFSA szakértőinek, hogy térjen ki a saját véleményére, az EFSA véleményére. Pontosabban szólva köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok a képviselőknek. Mindig örömömre szolgál, hogyha eljöhetek a parlamentbe, és bemutathatom az EFSA munkáját, és megbeszélhetjük az összefüggéseket és a háttereket. Mielőtt megadom a szót Hosszénak, szeretnék röviden kitérni arra, hogy milyen összefüggésben végezzük a munkákat a glifoszáttal kapcsolatban. Itt láthatjuk, hogy az EU szabályozási rendszerben egy három lépcsős folyamatot alkalmazunk, mielőtt piacra lehet dobni egy tagállamban egy növényvédőszert, és most az elsőnél tartok, az első lépésben egy primár market a piacot megelőző megújító értékelés, amit a tagállam végezel, az aktív anyagok vonatkozában, aztán egy peer review folyamat következik az EFSA részéről, amit aztán a 28 tagállam bevonásával végzünk. 600 szakértőt vonunk be az az összes szakértő, az összes 28 tagállam részéről jelen van, aki a pesticid területen számít. Ezután levonjuk majd a következtetéseinket az elfogadásra, jóváhagyásra vonatkozóan, és hogyha ez is átmegy, akkor a harmadik lépésben a tagállamok elvégzik a kockázatelemzést a termék vonatkozásában, hogy használni lehet a mezőgazdásban. Mi most az első lépés végén járunk, mint már mondtam, a következő képen azt látjuk, hogy egy átfogó értékelést végeztünk 28 év alatt. 2012-ben kezdődött a folyamat. A tagállamok raportőr előadója Németország volt ebben az esetben. A Német Kockázatértékelő Intézet végezte el a munkát. A 28 tagállam részéről mintegy 100 szakértőt vontak be közvetlenül a munkába a peer review során, és itt a tagállamok szakértői felhasználták a saját intézeteiket természetesen, amelyeket a tagállamok megfelelő hatóságai hoztak létre. Meghívtuk, aztán részt is vettek az IEC, az IRT, a GMPR és e a US EPA és a munkában a legátfogóbb munka ezen a területen a glifozátokkal kapcsolatban. Eddig ez volt. Ez egy átfogó értékelés volt, ugyanis a nyilvánosság előtt konzultációt folytattunk, készült egy jelentés is, amit a németek készítettek el. Aztán nem csak közzétettük a következtetéseket és a háttérdokumentumokat, a honlapunkon mintegy 6000 oldalnyi háttérdokumentum talál, található meg, minden egyes kommentár szerepel itt, és rámutatunk arra, hogy milyen ö, tanulmányokat vettünk figyelembe, és ugyan értékeltük ezeket. Ide tartozik az iparágban végzett tanulmányok területe is. Ez egyébként nagyjából összehasonlítható, amit az eredményét tekintve, amit a tudományos irodalom eddig említett, minden nemű érdekelt felett szeretnénk bevonni a munkába, értékeljék a munkánkat, ez hozzáférhető mindenki számára, és már a WHO idevágó testülete is kérte az EFSA-t, hogy adjuk át majd a idevágó anyagot. Most pedig Hozénak átadom a szót, aki a kollégám, és ő a következtetéseket, a fő következtetéseket mondja le. Köszönöm szépen, Bernhard. A következtetések a glifoszát kapcsán ennek a veszélyéről itt kiválasztott glifoszát anyagokat vettünk figyelembe, ezeket ellenőriztük. Itt egy átfogó értékelést végeztünk minden nemű toxikológiai hatást tekintve, és ezzel lefettük a teljes profilt, hogy az, abban a vonatkozásban milyen hatással van ez a az emberi szervezetre mint egy 150 új tanulmányt is figyelembe vettünk, és ez alapján új toxikológiai referenciaértékeket igyekszünk megállapítani, ezekre teszünk javaslatot. Ez rámutat arra, hogy Rövid távon a fogyasztók számára igyekszünk előnyt elérni, és a maximális maradványértékeket szeretnénk megalapítani. Úgy tűnik, hogy egy ilyen referenciaszám a glifoszát kapcsán először született meg. Egyébként az értékelésbe a rákkeltő hatást tekintve, mint ahogy Ayer kolléga is elmondta, tehát az orosz, ők tájékoztattak bennünket, a következő eredményekre jutottunk. A monografia, amit elkészítettek, szintén fontos szerepet játszott a munkánkban. Egy ideiglenes értékelés született mindeddig, ezt Németország végezte el, egyébként szorosan együttműködtek a tagállamok idevágó hatásaival, és a kritériumokat vettük figyelembe, amiket az CLP rendelet tartalmaz azon a területen a vegyi anyagokat tekintve, utána értékeltük a glifoszátok rákkeltő hatását. Nagyon fontos megállapítani, hogy az EU rendszer, a CLP rendelet egy globális értékelő rendszerből indul ki, amelyeket az ENSZ fogadott el mindenek előtt, ami a vegyszerek besorolását illeti, játszik ez fontos szerepet. Ezt egyébként a maga a besorolási rendszer ismert számunkra, ami a két elem, ami a legfontosabb volt számunkra, és amit az alapján vértékeltük a rákkeltő hatást, itt mindenek előtt az volt, hogy biztosítani akartuk, hogy az összes tudományos bizonyítékot igyekeztünk figyelembe venni, ami fontos számunkra, az értékelésünk számára, ugyanis az ilyen monográf is hasonló módon járt el, és az Egyesült Államokból érkező értékelés is nagyon fontos volt számunkra. Igyekeztünk egyébként új, újabb tanulmányokat is bevonni az értékelésbe. A második elem, amiről beszélünk, hogy egy teljes értékelést kapjunk, az EFSA így tud csak egyértelmű kijelentéseket tenni. Az IAP természetesen tudományosan megalapozott értékeléseket tud csak figyelembe venni. Aztán értékelést végeztünk a rákkeltő hatást tekintve, mint 30 tagállami szakértőt vontunk le az EFSA-tól is, érkeztek szakértők és az Európai egy ügynökségtől. Ezt átlátható módon végeztük a folyamat részeként egyébként a WHO megfelelő hatóságait is bevontuk, és megfigyelőként részt vettek a munkánkban. Ami az értékelést illeti, az emberi epidemiológiai adatok esetében nagyjából arra az eredményre jutottunk, amit a monográfia kapcsán az imént hallottunk. A kritériumokat, a CLP kritériumokat figyelembe véve arra a következtetés jutottunk, hogy az emberi karcegönításra nézve nagy minimális, alacsony bizonyíték áll rendelkezésre, de minden bizonyal áll rendelkezésre valami, ami az állati tanulmányokat illeti sokkal erősebb a bizonyíték arra, ahogyan ezt egyébként az Egyesült Államok beli tanulmányok jutottunk. Emlős állatok vonatkozásában öt négy ilyen tanulmány született, amely az asztaláira, és egyébként öt a másik területen is van, amely kellő bizonyítéként szolgál. Ezeket természetesen továbbra is ellenőrizni fogjuk. A tagállamok is részt vesznek ebben a munkában, és a CLB rendelet elvei alapján fogjuk vizsgálni a továbbiakban ezek bizonyító erejét. Ami a következtést illeti, a mérgező hatást tekintve. Ez az IR-től is ezt hallottuk, az IR-től is ugyanezt hallottuk az imént, hogy minden bizonyal toxikus hatása van az anyagnak, és vannak 13 tanulmányunk van, ahol nem állapítottak meg toxicitást, de vannak korábbi és ezen túlmenő tanulmányok, ahol nagyon nagy adag esetében megalapítható ez a mérgező hatás. Tehát összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a hatást tekintve a toxicitás esetében glifoszát a besorolás ügyében nehezen tudunk egyelőre lépést tenni. Nagyon fontos megalapítani, hogy vannak tanulmányok a toxicitás tekintve, nem a glifoszáttal kapcsolatban, hanem hasonló termékek vonatkozásában. Öt már pozitív eredmények születtek. Ezért aztán vannak további tanulmányok, amelyek negatív eredményt indikáltak, de pozitív eredményre jutottak a formuláció tekintve. A, az, mi azt, azt javasoltuk a tagállamoknak összefoglalásképpen, hogy fokozottan ellenőrizzék a toxicitást, a genotoxicitást, az említett anyagok vonatkozásában a tagállami alkalmazás során is a jövőben ez alapján döntsenek. A karcagonitást, a rákkeltő hatást tekintve az előzőt kérem még. Igen. Vannak tanulmányok, plusz, 6 plusz tanulmányt készítettünk az IR-hoz képest, és pozitív vagy negatív hatásokat igyekeztünk figyelembe venni. Az a módszertantól is függés, hogy az értékelést hogyan használjuk fel. Az EFSA olyan módszertant alkalmaz, amit korábban is alkalmaztak már, és ez alapján fogalmaztuk meg az ajánlásaink. Az IARC egy másfajta megközelítést alkalmaz, mi az adatokat értékeltük, és ez alapján alapítottuk meg statisztikai trendeket. Az EFSA számára fontos a biológiai reprezentáció, a relevancia, és ezeket vettük figyelembe az emberi szervezetre gyakorolt rákkeltő hatás esetében ez alapján döntöttük el, hogy egy-egy tanulmány e vagy nem. Megalapíthattuk, hogy nem konzis, hogy vannak inkonzisztenciák a tanulmányok között, és nagyon magas dózisról kell beszélnünk, ezek általános toxicitást mutatnak, de ez nem feltétlenül jelent rákkeltő hatást, de fontos azért láttuk, hogy vannak olyan incidensek is, amelyek befolyásoló voltak az eredmények megállapítására. Az összes tanulmányt összevontuk, és ez alapján vontuk le a következtetéseinket, és az összes tanulmány alapján, a besorolási kritériumok alapján, a klasszifikációs kritériumok alapján arra jutottunk, hogy a glikofoszát nem valószínű, hogy rákkeltő hatásod. 27 tagállam támogatja az EFSA-t egyébként az értékelésében, van egy kisebbségi vélemény Svédország esetében, itt az emberi bizonyíték, bizonyítás nem kielégítő számokra a kettes kategória keretében, a CLP rendelet értelmében. Itt az a következtetéseit, eh, tehát figyelmebe kell venni. Természetesen más toxikológiai hatások azért láthatók. Eh, a kockázat ellenzését, amit az EFSA eh, konklúzió tartalmaz, nem fog változni. A, annak ellenére, hogy a második kategóriában vannak egyéb vélemények. Összefoglalva tehát elmondhatom, hogy egy átfogó tudományos értékelést végeztünk. Ö, ö, ö, rengeteg az IR-nál maga több bizonyító dokumentumot figyelembe véve. Aztán a a parlament és a tanács rendelete alap, pesticidekre vonatkozó rendelet alapján végeztük el a vizsgálatot, és átdolgoztuk az eddigi megállapításokat az új eredmények függvényében. Az Európai Bizottság a további munkája során fel fogja használni ezeket az adatokat. Külön figyelembe vettük a karcigőnyításra vonatkozó értékelést, amit kívülről kaptunk, és a kritériumokat alkalmazni kezdtük, a TLP kritériumokról beszélünk, a kritériumok alapján. Mit már elmondtam, 27 tagállam támogatja, támogatta a mi megközelítésünket, volt egy kisebbségi vélemény a rákvető hatást tekintve a kettes csoportban, és a, nincs EU tagállam, amely az egyes kategóriában bírálná az eddigi megállapításokat összefoglalva, tehát elmondhatjuk, több mint 6 ezer oldalt tettünk közé egyébként, amelyekkel alátámasztjuk a véleményünket. Ezeket mind figyelembe vettük, amikor az EU döntéshozatát készítettük elő összefoglaltát elmondhatjuk, hogy a kockázati elemzés során figyelembe vettük az összes tudományos eredményt, és ezt így tettük közé. Elnök úr, igen tisztelt képviselők, Köszönöm szépen, hogy az EFSA-nak lehetőséget adtak arra, hogy bemondtassuk a bizonyítási eljárásunkat, és nyitottak vagyunk minden nemű kérdésre. Thank you very much. Now we can start. Nagyon köszönöm, most pedig kezdhetjük a vitát. Gondolom, hogy a tagok majd, a képviselők majd fognak kérdéseket feltenni. Először is a néppárt egyik kérdése, másfél percben. Nagyon köszönöm hogy én leszek az első. Nagyon szeretnék köszöntet mondani ezért a kettő előadásért. Az eh, IRC-től, illetve az szától hallott előadásokért. Szerintem ez kívül hasznos volt számunkra. Mind a két előadás nem hasznos volt, mert kettő azt állítja, hogy az értékelést átfogó és független módon végezték el. Szerintünk ez érdekes és fontos, hogy megnézzük a különbségeket, és az egyik cím azt mondja, hogy a glifozát valószínűleg rákeltő az emberek esetén, a másik pedig azt állítja, hogy nem valószínű, hogy rákeltő lenne az emberek vonatkozásában. Szeretem volna megtudni, hogy ez EFSA mit is mond. Ugye az EFSA azt mondta, hogy tudják, hogy vannak olyan elemek, amelyek glifozátból készült készítmények esetén még nagyobb odafigyelésre adnak okot. Szerintem jobb lenne, hogyha nem nem, nem hoznánk döntést ezen plusz értékelések elvégzése előtt hiszen az egyik értékelés azt mondja, hogy a glifozát jó, a másik pedig felhívja a figyelmet arra, hogy még szükség van további értékelésre is. Szerintem ez nagyon fontos. Ugyanis figyelemmel kell lennünk, nem csak a glifozátok használatára. Nagyon köszönöm, a következő felszólalunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon izgalmas kérdés, ami foglalkoztat minket a glifozát. Nagyon fontos, hogy legyen plusz idő, hogy a tanulmányt kidolgozzuk, aztán itthon az IARC kutatók intézet, nekik is tenném fel az első kérdést. Vajon a tanulmányokat, a, a glifozát tanulmányokat végezték el úgy, hogy más anyagokat is megvizsgáltak. Egyrészt, másrészt Eszának nak is van egy kérdésem Ulu úrnak. Az ezt a tanulmányban tulajdonképpen miért nem szólnak a végtermékekről és a glifozátról? Miért nem mondják, hogy ennél a két fajtánál vannak fenntartások? Hiszen teljes mértékben megfelel ez a korábbi tanulmányoknak, talán ezzel kapcsolatban tudna mondani valamit hogy hogy, hogy nem vizsgálták ezeket az elemeket. Thank you very much, Ms. Nagyon köszönöm. Eh, dank u wel, voorzitter. De... köszönöm szépen. Az új EFSA értékelés tulajdonképpen érdemtelen, hiszen a glifozát egyre, könny, egyre fontosabbá válik állatok és környezet számára. Az EFSA szerint a glifozát rengeteg vizsgálat tárgyát képezte, az IAFC vizsgálatait is, de sok forrást és eredményt nem publikáltak, mert csak az ágazat megbízásából készültek és a kockázat értékelő intézet nem kapta meg. A jelentés tulajdonképpen ezzel az értékét veszíti. A független intézet objektivitására lenne szükség. A kutatóintézet számos értékelést végzett, a glifozátot is, ennek alapján valószínűsíthető annak a humán karcigonenitása. De erre vonatkozóan egyértelmű kijelentést nem találunk. Elnök úr, ezen kívül 96-os levél alapján a a világ kutatósai EFSA jelentésnek nevezett levelükben elfogadhatatlannak tartják, és nem kielégítőnek a meglévő adatok alapján a vizsgálati eredményeket. Azt, javaslom, hogy a glifozát, azt javasolják, hogy a glifozátot ne engedélyezzék. A frakció mindent megtesz ezért annak érdekében, hogy megakadályozzuk a glifozát elfogadását, és kérjük a bizottságot, hogy új javaslatot terjesszen be hogyha nem talán megfelelő okot arra a bizottság, hogy közvetlenül betoltsa a glifozátot, akkor a glifozát, mint rákeltő anyag alkalmazását kellene betiltani. Köszönöm, Gérling asszony. Sorry, I thought I was at the end there, so... Elnézést, azt hittem, hogy a végén fogok felszólalni. Szeretnék egy kérdést feltenni, hogyha szabad. Ugyanarra az információra van, ugyanerre az a levél ugyanezekre az információkra vonatkozik? Ugyanis úgy tűnik, hogy vita van itt az EFSA és az IRC között az adat kapcsán, az általuk használt adat kapcsán. A, azok a képviselők, akik aláírták ezt a levelet, azt mondják, hogy az EFSA értékelésében voltak olyan bizonyítékok, tudományos bizonyítékok, amelyek nem voltak nyilvánosak. Vajon ezért van a különbség a kettő értékelés eredménye között? Ez a kérdés merül fel. Úgyhogy szeretném közvetlenül az EFSA-tól megkérdezni, hogy ez-e a helyzet? Használtak-e olyan adatot az értékelésük során, amely senki számára nem elérhető, az IRC számára sem elérhető? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm. Köszönöm. Lázik out. Nem elnézést, előtte még egy másik felszólaló. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Nekem több kérdésem lenne, több emberhez. Először is a bizottsághoz. Igaz-e az, hogy a bizottság a glifozáttal kapcsolatban fe, azt kérte, hogy legyen legyen közvetlen kapcsolat a glifozátok megjelenése, illetve a rák elterjedése között. A másik kérdésem, amit Gerling asszony is mondta, hallottuk, hogy az EFSA használt olyan, használt olyan adatokat a genotoxicitással kapcsolatban, amelyeket aztán nem hoztak nyilvánosságra azt is halljuk, hogy a gyomírtó, na, gyomírtó tanulmány készítők, az EFSZ tanulmány készítői közben azok, akik a gyomírtókra vonatkozó tanulmányt készítették, alkalmazásban állnak valamilyen kémiai vegyanyagokat gyártó cégeknél. Na már most, a glifozát ugye például a Roundup termékben előkerül. Na már most itt a hatóanyaghoz hozzáteszünk olyan anyagot, amely miatt abszolút toxikus lesz ez az anyag. Na most az EFSA-hoz az lenne a kérdésem, hogy a Monsanto, amely ezeket a tanulmányokat végzi, igaz-e az, hogy a plusz anyagokat, amelyeket a glifozát hatóanyaggal együtt használnak, azt nem publikálják. Igaz el, hogy ez EFSA csak a glifozátot, és nem pedig a Roundupot használja, a nagyon toxikus egyéb Mm, anyagokkal együtt. Ugyanis, hogyha ez a helyzet, akkor ez egy valódi botrány, ugyanis találkoztunk az EFSA-val, és figyelmeztettük őket, emlékeztetük arra, hogy figyelem, ugyanis az IRC is végez értékelést, Mm, és itt ezt majd meg fogjuk vitatni. De most úgy néz ki, hogy önök olyan értékelést végeztek el, amely a dolgoknak csak egy részével foglalkozik, és a Roundup nagyon toxikus terméket nem vonták értékelés alá. Itt több mint 90 szakértő kéri az EFSA-tól azt, hogy miért is ennyire más az értékelés az IRC és az EFSA között. Köszönöm. Pelicini úr. Köszönöm, elnök úr. Ahogy itt hallgatom, nagyon, mm, figyel, nagyon figyelmesen ezt a vitát, próbálom beleélni magam az állampolgároknak a, mm, az életébe, ugyanis itt a Nemzetközi Rák Kutató Intézetről beszélünk, illetve az EFSA-ról, Na most az IRC-ben csak olyan termékeket vizsgáltak, amelyek valóban már kereskedelmi forgalomban kaphatók, és ez az értékelés arra jutott, hogy rákeltő valóban a glifozát bizonyos, tehát az emberekre, rá, emberekre rákeltő a, a glifozát, míg a másik értékelés arra jutott, hogy nem valószínű, hogy az emberek esetében rákeltő lenne a glifozát. Itt statisztikai adatoknak a különböző értékelését, értelmezéseit látjuk. Na de hát ez az a hozzáállás, amely az általában a tudományos területen meghatározó, vagyis nem értem, hogy miért, miért beszélünk is most erről. Ugye itt újra előállítható és átlátható átlátható tanulmányozásról van szó. A második esetben azonban az EFSA, illetve a német ügynökség nem publikálta azokat az adatokat, amelyeket különböző ipari szereplőktől gyűjtött be. Na már most ez problémás lehet a németek olyan ö, ügynökséggel is dolgoztak, amelyek megáll, amely megállapította, hogy ö, amely megállapította, hogy nem rákeltő ez az anyag, viszont ezek együtt dolgoznak ö, gyógyszeripari cégekkel. Az EFSA azt is mondja, hogy statisztikai szempontból nincsenek biztos adatok Na már most, ugye itt az elővigyázatosság elvét pont, hogy alkalmaznunk kellene, nem? Köszönöm, mondja az elnök. Ez a kis kalapács csak az idő elteltére figyelmeztet. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon nagy figyelemmel hallgatom a vitát és a kettő felszólalást. Fel, fel kell tenni azt a kérdést, hogy milyen anyaggal és milyen módszerrel dolgoztak a tudomosok a tudományos munka elvégzése során. Nekem itt az a benyomásom, hogy itt nincs egyetértés. Úgy tűnik, hogy az EFSA a hatóanyagot vizsgálta, az IRC pedig a komplett formulát, a készítményt. Itt azonban a hatóanyagnak a használatáról vitatkozunk, ezt mindenképpen tisztába kell tennünk. A glifozát esetén van kb. 30 termék, amely glifozát alapú, és amelyekben különböző adalékanyagok találhatóak. Tehát itt figyelembe kell venni, hogy a hatóanyagot, a glifozátot, mint hatóanyagot vizsgáltatnánk. Ami a közös bizottságot illeti, a WHO gyomírtó vizsgálataira gondolok, ők egyetértenének a, az EFSA következtetéseivel. Mi nem vagyunk szakértői ennek a témának. Rendkívül zavaros ez az egész. Szeretnénk, hogyha mindent tisztába tennénk. A tanulmányokat ugyanis ugyanazokkal a hatóanyagokkal, ugyanazokkal az adalékanyagokkal kell vizsgálni. A glifoszát esetében ugye 30 formulát használnak. Szeretném még azt is hozzátenni, egy megérzést szeretnék még hozzátenni az elhangzottakhoz. Ugye itt a, le, itt a levéllel kapcsolatos Az a helyzet, hogy tanulmányoztam nagyon részletesen a dokumentumokat, és arra jutottam, hogy a különbségek nem abból adódnak, hogy ez IRC nem a hatóanyagot nem csak az aktív hatóanyagot vizsgálta. Szerintem ők az aktív hatóanyagot is, illetve a teljes, teljes formulát, készítményt is használtak, csak hogy az IRC nem olyan adatokat, tanulmányokat használt, amelyek az ipar által ezek volna elkészítve. Na de most itt 15 évre beszélünk, ez a leghosszabb idő, Na de hát ez el, elfogadhatatlan, akkor, amikor nagyon sok információra még szükségünk lenne. A bizottság azt mondja, hogy ezt szeretné, hogy engedélyezzük ezt a, ezt a hatóanyagot a lehető leghosszabb időre, de hát én nem értem, hogy ők miért akarják ezt elérni. Szerintem ez elfogadhatatlan, abszolút elfogadhatatlan. A bizottság Miért nem miért nem javasol mást? Ugyanis rendkívül ugyanis még azt is szeretném elmondani, hogy az EFSA vajon figyelembe vette olyan tanulmányokat, nagyon sok tanulmány van, amelyek szerint a glifozát és a glifozát enzimek Mm, nagyon károsak. Olyannyira károsak, hogy nagyon sok civilizációs betegséget okozhatnak, beleértve a rákot is. Azt sem értem, hogy a tanulmányok miért nem térnek ki arra a nagy tanulmányra, amelyet az Egyesült Államokban készítettek, és amely egyértelműen elmondja, hogy ezek a problémák valóban léteznek, valóban felütötték már a fejüket. Azt is szeretném még elmondani, hogy ez egy nagyon rossz helyzet, amikor látjuk, hogy a tudósok nem képesek konszenzusra jutni. Ek úré a következő felszólalási lehetőség. Also es gibt wirklich Wissenschaft. Vannak valóban tudományos tanulmányok, amelyek rámutatnak, hogy a glifoszát, mint peszticid, és a körülötte lévő termék veszélyt jelent, kockázatot jelent az állatokra és az emberekre nézve, és minden bizonyal rákkeltő hatása is. Legalábbis nem zárják ki teljesen. Ezek olyan adatok, amelyek a glifoszát biztonságát igencsak kétségbe vonják teljes joggal. Éppen ezért aztán a megelőzés, az elővigyázatosság elvét kéne használni. Minden egyes termék, mint például a glifoszát is, kivonandó emiatt aztán a piacról nagy szégyen lenne, hogyha egyes frakciók nem vennék komolyan a felelősségüket, a környezettel, az emberekkel, az állatokkal szembeni felelősségüket. Úgy azt hiszem, hogy az angol tolmácsolással nehézségeink voltak. Újra kezdjük, jó? Akkor kérem. Előről kezdjem, mondja hozzászóló, kérem, igen. Vagyis botrányosnak tartanám, hogyha az NV bizottság szűk többség blokkolna a GUEL javaslatát, hogy a glifoszátot vonjuk ki a piacról. Teljesen elfogadhatatlan lenne, hogyha pénzügyi okok előnyt élveznének ezen kollégák számára, ahelyett, hogy megelőző jelleggel az állatok, a környezet, az emberek védelmében beavatkozzanak. Ezért felszólítom önöket, ne járuljanak hozzához, hogy könnyelműen bánjunk a polgárok egészségével nehézségével itt Európában, mert különben tényleg a koncernek végrehajtóivá válunk csupán. Köszönöm szépen, Eckhout kolléga. Nem, először Mártin következik. Ja, um... Nos, mint már elmondtam, itt a glifoszád jelentőségét be kell mutatni. Németországban 40%-ban használnak a terület 40%-án glifoszátot, tehát nem egy olyan termékről van szó, amit csak átlépünk, mert nem nagyon találkozgatunk vele. Ezért, és nem azért alkalmazzák, mert szükség van, hanem azért, mert olcsó. Ezt el kell mondani, hogy van alternatívája a glifoszátnak ami, csod, ami meglep az ezt a véleményében, hogy még a, a befogadható mennyiséget is 03 ra 0,5-re növelik naponta, tehát még többet tesznek lehetővé, mint már most lehetséges, és nem kritikusan vizsgálják a tényleges helyzetet a glifoszát alkalmazásnál, például közvetlenül a betakarítás előtt. Ez egy lényeges része a kockázatnak. Én is nagyon szeretném tudni, hogy a 96 tudós leveléről mit gondolnak, akik azt mondják, az OECD előírásait nem tartják be, ez egy súlyos vád, hát ezzel kapcsolatban állást kell foglalniuk, és itt bizony európaiként a hitelességünkről van szó. A környezetpolitikánk hitelességről beszélünk, és mennyire veszünk komolyan a polgárok védelmét a környezetpolitika területén. Ha van kockázat, akkor nem mondhatjuk, hát jó, különböző vélemények vannak, nem, akkor a elővigyázatosság elvét kell alkalmazni, ezért nem értem az EFSA-t. Hát adtunk neki fél évet, még több időt, ugye, hogy ilyen gyorsan átveszi a német intézet véleményét, pedig Németországban is erősen bírálták ezt az intézetet, és még jobban figyelembe kellett volna más véleményeket is venni. Itt persze tagállami döntésről van szó, de azt mondtuk, hogy nem lehet külön-külön értékelni az anyagot, és aztán átadjuk egy tagállamnak, hogy értékeljétek, hogyha más anyagokkal együtt hordják ki, akkor már talán alkalmazható. Ezt nem lehet, ezt az EFSA nem teheti meg, akkor azt mondom, az elővigyázatosság elvét kell érvényre juttatni, és akkor nincs más döntés, hogy nagyon komoly korlátozásokra kell számítani, és hosszú távon ki kell vonni a piacról. Köszönöm szépen, Azt, hogy... Köszönöm, elnök úr. Az IRC szerint a glifozát és az ebből készült termékek valószínűleg rákeltőek és genotoxicitási kockázattal járnak. Vagyis ez elég alap arra, hogy a glif- azt gondoljuk, hogy a glifozátot tartalmazó termékek, valamint az egyéb anyagokat tartalmazó glifozát alapú termékek rákkeltőek. Na már most az EFSA azt mondja, hogy a toxicitás, a glifozit toxicitását újra kellene gondolni, gondolnunk, mindezt arra, arra alapozva, hogy az állatkísérletek nem mutattak egyértelmű egyértelmű kapcsolatot a rákeltő hatással kapcsolatban az ember esetén. Na már most nem kell megvárnunk azt, hogy a toxicitási kockázatok valóban ki legyenek mutatva ahhoz, hogy elővigyázatossági intézkedéseket tegyünk. Az EFSA azt mondja, hogy az emberre nincs rákeltő kockázat, na de most a talaj esetén mi a helyzet? A bizottság olyan tanulmányt kért, amely a lehető legátfogóbb. Köszönöm. Köszönöm, Grosztat asszony. Én is köszönöm, tisztelt elnök úr. Mindannyian meg vagyunk zavarva, ugyanis a nézőpontok az EFSA és az IRC között alapvetően eltérőek, tudván, hogy a tanul, tudva, mindazonáltal, hogy a tanulmányokat nem ugyan olyan alappal végezték el. Van, amelyik csak a hatóanyagot, van, amelyik pedig a készítményeket vizsgálta. Én az EFSA szerepével kapcsolatban tennék fel kérdéseket, ugyanis az EFSA az egészségügyi tanácsadó szerve gyakorlatilag a bizottságnak. Na mert most, hogyha az EFSA olyan véleményeket fogalmaz meg, amelyeket aztán mm, lehet, meg lehet kérde, kérdőjelezni, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy ez, ez az ügynökség ez mire is jó, hogyha a bizottság nem követheti az EFSA véleményét. Ez azért az EFSA hitelességének igencsak árt. Ez egy olyan alapkérdés, amelyről előbb-utóbb döntenünk kellene. Ebből a zsákutcából mindenképpen ki kell lépnünk. Úgy véleményem szerint az ügynökségnek tovább kellene végeznie a kutatásait. A glifozát mint hatóanyagot, glifozátot, mint hatóanyagot kellene vizsgálnia az egyéb adalékanyagokkal együtt. Vannak olyan hatóanyagok, amelyekre szigorú, szigorú szabályozás vonatkozik. Ezt előbb meg kellene jobban vizsgálnunk, még mielőtt engedélyeznénk, vagy pont, hogy megtiltanánk a glifozát használatát. Ez a pár gondolat merült fel bennem a vita során. Szeretném, hogyha úgy hoznánk döntéseket, hogy a tanulmány, a tudományra alapozzuk azokat. Thank you very much, Miss Mellior. Köszönöm szépen, Mellior úr. Asszony, köszönöm szépen. Nagyon sok mindenről beszéltünk már, amit határozottan köszönök. Köszönöm az ESZÁ-nak és a kutatóintézetnek is, hogy bemutatták a munkájuk eredményét, és készek voltak arra, hogy részt vegyenek a vitában. Azt hiszem, hogy nem jutottunk még az alapvető problémában előrébb, tehát egyrészt vannak tudományos felismerések, amiket meg akarunk a független intézetektől kapni, másrészt pedig eh, nem tudunk még összpolitikai értékelést erre vonatkozóan kimondani mi történik a magánterületen, amikor a nem szakképzett alkalmazottak használják ezt a szert, mi van harmadik országokban, ahol, ahol sokkal több glifozátot használnak, mi a biodiverzitása, a fajok sokrétűségével a tehát ezre mind figyelni kéne. Úgyhogy ennek tükrében először is azt kérdezem az EFSA-tól, hogy mit akarnak. Ha azt a megbízást kapják, hogy egyetlen egy anyagot értékeljenek, akkor valószínűleg pontosan ezt az eredményt fogják elénk tárni, új felismerések vannak-e, nem tudom, hogy el tudják-e mondani, hogy ezek az új felismerések mit jelentenek, amit lehet, hogy nem is kértünk korábban. is a kérdés az is, hogy mit szeretnének, mit akarnak egy másik megbízásra lenne szükség, mert akkor ezt kellene végig gondoljuk. Köszönöm. Köszönöm. Kaut úr, ha kéri. Ha még szót kér, hogyha ragaszkodik hozzá elnök úr, akkor talán egy egyszerű kérdésem lenne a kutatóintézethez, mert mindaz, amit az EFSA képviselője elmondott, az az volt, hogy mi jobban végeztük a dolgunkat, mint maguk. Ez tulajdonképpen, ahogy én összefoglalnám az EFSA felszólalását, azt szeretném akkor most hallani, hogy hogyan reagálnak erre. Mert ugye önök beszéltek először az EFSA második. EFSA-nak két egyszerű kérdésem van. Először is azt állították, hogy azt mondják, hogy több tanulmányt használnak a tanulmányokból mennyit adott ki az ágazat. Egyszerűen csak a számokat szeretném meghallani, az jó lenne. Másodszorban pedig eh, ezt már többször kérdezték, de szeretnék most végre konkrét választ kapni. Van egy levél, amit az EFSA kapott, ami eh, kritizálja azt, hogy eh, nem tartják be az OECD előírásokat, idézeteket forrásmegjelölés nélkül vannak. Tehát az átláthatósággal kapcsolatban két opció van, vagy a tudósok, a 96 tudós hazudik, vagy pedig önök túl optimisták az a átláthatóságát kapcsolatban. Nem hiszem, hogy a kettő között lenne egy harmadik dolog, úgyhogy világos választ kérek. Very much, Miss Köszönöm szépen, Evi asszony. Grazie. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a két prezentációért. Nagyon hasznosak voltak, de hasznosak arra, hogy még jobban összetavarják a gondolatainkat. Én is szeretném a 96 szakértőre felhívni a figyelmet, vagyis ez egy plusz elem, plusz elem, amely még jobban összetavar minket. Ez a kérdés, nagyon közvetlen kérdés, amely felmerül bennem, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható glifozát alapú termékek, például a Rancid, a Monsanto véget, ez egy olyan készítmény, amelyet konkrétan valóságban használnak. Na de hát akkor jobb lenne ezt vizsgálni. Hiszen azt kellene vizsgálni, amit, amit használunk, tehát nem csak a hatóanyagot, hanem magát a terméket, amelyet lehet kapni kereskedelmi forgalomban. Azt szeretném kérdezni a két ügynökségtől, hogy az adalékanyagok, amelyek jelen vannak a kereskedelmi forgalomban kapható termékekben, azok mire is jók? Arra, hogy ugye javítsák a terméket, de pontosan mire is jók? arra is szerettem volna kitérni, ugye ezekre a tanulmányokra, amelyekkel már foglalkoztunk, vagyis hogy vannak olyan tanulmányok, amelyeket nem publikáltak. De ezt hogyan, az EFSA hogyan is tudja ezt igazolni? Hogyan is tudja igazolni, hogy használt olyan adatokat, amelyeket aztán nem adott nyilvánosságra? Az összes kolléga is elmondta, én is elmondom, hogy intellektuális módon nem megfelelően használják az elővigyázatosság elvét. Köszönöm, hogy az elnök Dortman úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Magától értetődve nem kielégítő az, amikor túl külön eltérő témákkal, ilyen komoly témával különböző vélemények vannak, mint, a, mint például most a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kérdés. Az, hogy a vitát a sajtóban például hogyan folytatják, akkor azért legalább kétféle kétségünk fel kell, hogy merüljön, ugyanúgy, mint a genetikailag módosított szervezetekkel kell való kapcsolódás. Nem csak glifozátokról van itt tulajdonképpen szó, hanem a másik vitáról is, az o a GMO-król. Nem vagyok egészen biztos persze abban, hogyha megnézem a múlt példáit, nem vagyok biztos abban, hogy, abban amit a kollégák mondtak, hogy az iparnak olyan nagy érdeke lenne megvédeni ezt az anyagot. Mert ha megnézem, hogy milyen alternatívák vannak, és milyen áron vannak azok a piacon, úgy, ugyanattól a gyártótól adott esetben, akkor megkérdőjelezem, hogy van-e az iparnak érdekete arra vonatkozóan, hogy piacra hozzák ezt a terméket. Nem mondom azt, hogy nincs itt, és az én kollega nagyon helyesen említette, hogy a legtöbbet használt növényvédőszer kategória a a gyomirtószer ugyanúgy, mint ahogy a, nem lehet, ahogy az északi kollega mondta, hogy mindegyiket külön-külön kihúzni. Úgyhogy azt kérdem a, kérdem az érde tól hogy van-e olyan összértékelés, hogy a glifozátok ne jelenek legyen. Mi az alternatív anyagokkal, újabb alternatívákkal, amelyek a piacon elérhetők, hiszen öm, ezek is vannak. Van-e erre vonatkozóan vizsgálat? Tehát, hogy az e- a glifozát hiányával kapcsolatos összképet látjuk-e? Szkerit asszony. Elnök úr, köszönöm szépen. Népegészségügyről van szó, olyan eszközökről, amelyekre szükségünk van, és a szer következményeiről. Mindig is jeleztük, hogy a glifozát lehetőség szerint rákkeltő. De az a kérdésem az EFSA-tól, hogy amit ők állítanak egyértelműen, hogy nem valószínű az, hogy a rákeltő kockázat emberekre vonatkozóan fennáll, de mégis azt mondja, hogy új szabályokat kell felállítani, amelyel az élelmiszerben is tesztelhetők ezek az anyagok. Nos, igaz vagy nem? Akkor, hogyha miért kell az élelmiszerek ellenőrzését szigorítani akkor, hogyha nincsen meg a rákeltő kockázat? a WHO jelentést eh, hogyan lehet itt figyelembe venni, van veszély, vagy nincs veszély, mi igaz és mi nem igaz. Hiszen népegészségügyről van szó, és eh, nyilvánvalóan eh, szükség van növényvédőszerekre. De miről van itt szó? Mr. Jar. Jár úr. Az előadó mikrofonja nem működik, a csak kérik. Működik. Kommt man a links jetzt plötzlich. Also. Ember balra mozdul. Az első kérdés az IAK felé az EFSA azt mondja, hogy rendeltetésszerű használat mellett ez nem rákkeltő, hogyan vélekednek erről. A második kérdésem mindkettőjüknek szól. Itt nem a módszerek annyira különbözőek, az értékelési mérték, ugye ugyanazon módszertani alapok mellett akár különböző eredményre is lehet jutni, de ez szerintem nem így van. Aztán harmadik pont, laikusként itt az a benyomásom, hogy a besorolása az IAK esetében elég szigorú. Lehet, hogy a második lépcső, a második fokozat anabolikus steroidokkal már rákkeltő, de hasonló vélemény alakult ki, például vörös húsról is, vagy a kandalofüstről is, stb. Tehát úgy gondolják, hogy ha itt a rákkeltőről beszélünk, egy kicsi zavar, tehát hogy van benne dohányfüst is, tehát minden kolléga, aki dohányzik, annak szól, az azbest is benne van, UV-sugárzás is benne van, alkoholi tartalmú italok, a feldolgozott hús is az első kategóriában szerepel nem az a helyzet adott esetben, hogy van egy módszertani eredmény és kijelentés, csak ami hiányzik nekem az a gyakorlati vonatkozás, aki minden héten egy pohár bort megiszik, az lényegesen növeli a rák kockázatot tényleg, tehát nem hiszem, hogy ez így van. Tehát eh, a módszereiket tekintve az a kérdésem, hogy gyakorlati emberként nekünk mit javasolnak, mit kezdjünk ezekkel az eredményekkel. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló Riesz asszony. Köszönöm, elnök úr. Teljes káosz van. Más szó is eszembe jut, de hát nem mondanám ezt. Az EFSA több évig dolgozott ezen a jelentésen több száz szakértővel, de hát itt tartunk, nem ez az első helyzet, de az biztos, hogy ilyen helyzetet még soha nem láttam. A bizottság viszont azt kéri tőlünk, hogy hozzunk döntést, borzasztó, hogy zsákutcában vagyunk, ahogyan ez azt is mondta, Egyetértek azokkal az érvekkel, amelyeket felvetettek itt az eszmecsere során. Szerintem a felszólalások, ahogyan Grosztat és Rivezi asszony majdnem ugyan azt az álláspontot képviselték, szerintem ez ilyen talán még nem is volt. Talán itt van a lehetőség ablaka, vajon hatóanyag, vagy készítmény, ez is felmerült vajon nem a hatóanyag, hanem a, inkább az adalékanyagok, illetve a teljes készítmény a rákeltőre, talán ezt a kérdést kellene feltennünk, hiszen van amelyik tudomány az hatóanyagot vizsgálta, van amelyik magát a készítményt. Szerintem itt van a lehetőség, hogyha ezt a kettő értékelést összehasonlítjuk. Itt bizonyítékokra van szükségünk, bizonyítékokat keresünk. Hallottunk itt az elővigyázatosság elvéről, igen, hát kicsit érzelmes, talán túl könnyű a, a döntés, talán nem ez a mai fő téma, de mi az alternatíva? Milyen alternatívák vannak? Egy másik kolléga is beszélt az előbb a 40%-ról, a 40%-os roundup-ról. na de hát nagyon jó, hogyha ö, itt reagálunk az értékelésekre, de remélem, hogy a legrosszabb az nem a legjobbnak a az ellentetje. Tudom, hogy ezzel nem sokat haladtunk előre, de hát ez a mai vitánk. Köszönöm, köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát, eszmecserét. Most pedig várjuk a válaszokat. Az biztos, hogy még 10 percig elnök rendelkezésre a tolmács, elnök rendelkezésre a tolmácsok, utána angolul kell, hogy folytassuk. Nagyon érdekes volt ez a vita, Úgyhogy meg is adnám az um, irc e a, a szót, meg pedig az Eszának. Nagyon köszönöm. Köszönöm ezt az informatív vitát, és az ilyen belevaló kérdéseket. Megpróbálok majd válaszolni az ügynökségünknek szóló kérdésekre. Először is azt mondanám, hogy ha ezt a vitát, mert ekvivalens módon hagyjuk abba, az, az, nem, az nem lesz jó, hiszen így a tudomány mm, fog, fogja ennek a, a kárát látni, ez pedig egyáltalán nem jó az európai állampolgároknak. Úgyhogy nem mondanám ezt, hogy az egyik, egyrészt ez a helyzet, másrésztről ez a helyzet. Szeretném mondani, hogy ez egy nem, nem egy teljes átfogó értékelés volt, ugyanis azokat a szendereket használtuk, amelyek nemzetközi szinten az elmúlt évtizedekben már használatra kerültek. A konkrét válasz az egyik kérdésre. Ugye bizalmasan kell bizonyos információkat kezelnünk, amikor rákeltő anyagokról mm, beszélünk. Éppen ezért vannak különböző, különböző vélemények a különböző csoportokban. Szeretnék egy pár dolgot tisztázni itt a vita során. Nagyon az biztos, hogy nem csak a készítményekkel foglalkozott az IRC, hanem az állatok esetében a tiszta anyagot vizsgáltuk a genotoxicitás esetén is, illetve azt, hogy az emberekre, az emberi immunrendszerre a tiszta glifozát milyen hatása van. Tehát nem csak a készítményeket vizsgáltuk, itt talán a tudományos alapot illetően volt egy kis félreértés. Ami az állatokra gyakorolt rákeltő hatást illeti. Ugye itt nem beszélhetünk általános toxicitásról. Az általános trend, amelyet megvizsgáltunk, ugye az, hogy egy nő a rák, rákos esetek száma, ez egy általános metodológia része, amelyet az állatok nál kialakuló rák esetében használunk. Ami a genotoxicitást illeti, ez is nagyon fontos. A genotoxicitás nem csak a sejtrendszerben, hanem igazi teszteken is vizsgáltuk, vagyis a valós helyzet, helyzetet kezeltük és vizsgáltuk. Az epidemiológiai tanulmányok a természetüknél fogva azt pontolgatják, hogy mi történik az életben, vagyis itt a készítményeket vizsgálták, és nem a hatóanyagot. Na de a készítmények ugye nemzetközi szinten, földrajzi szinten mások és mások, így a rák keltő kockázat is más és más a különböző kontinenseken átívelve. Egy másik dolog, amit szeretnék tisztába tenni, az ugye ez a benyomás, hogy a mi ügynökségünk nem általános tanulmányokat, vagy nem elég általános tanulmányokat boncolgatott. Itt egyáltalán nem a mennyisége fontos, hanem az adatoknak a minősége a mi kiinduló pontunk az volt, hogy olyan munkát végezzünk, amely az emberek számára, vagy a publikum számára legyen hasznos, amikor is a mm, rákkeltőségét vizsgáltuk ezeknek az anyagoknak. Vagyis itt vannak olyan információk, amelyeket, amelyek nem voltak nyitottak, és mindenki szemére nem voltak elérhetőek, ezeket ugye nem is tudtuk használni. És így olyan információkat használtunk, amelyeket, amelyek a tudósok által elérhetőek voltak. Ezek a legfontosabb pontok, amelyeket szerettem volna kiemelni itt válaszképpen, tehát főleg a készítmény készítményre, illetve az adatállományra, amelyet használtunk. Hogyha szeretnének több információt a rákkeltő hatásokról, illetve a genotoxicitásról, ugye ez nem nagyon változtatta meg az értékelésünket, ugyanis láttunk pozitív tanulmányokat az emberi sejtek, illetve az állati testek esetében, és ez lenne tehát a konklúziónk. Thank you very much. And now, Esther. Köszönöm szépen, a EFSA következik. Köszönöm szépen. Hozénak adok megint szót röviden, tudományos szempontból válaszol, én aztán egy általánosabb összefoglaló jelentkező. Köszönöm szépen, Bernard. Köszönöm a hozzászólásokat. Az ESZA értékelés az anyag, aktív anyagból indul ki, ez, ez, szerepli, ez szerepel a rendeletben Ugye egyrészt a jóték két lépésből az itt van, a, egyrészt a jóba kell hagyni az anyagot, és utána értékelés születik, és utána döntést kell hozni minden egyes termék esetében, amely különböző termék, különböző komponensekből, ami a genotoxicitást és a rákkeltő hatást illeti fontos itt megjelölni, hogy a tudományos ismeretek külön indulnak ki az egyes alkotóanyagokból, ismerjük az OECD előírásait, vagy az idevágó mutatásokat nemzetközi szinten is a tesztelni anyagokat, akkor lehet, hogyha a genotoxicitásból indulunk ki, hogyha két anyag interakciójából bármilyen eredmény született, ezt figyelembe kell venni, hogy ugye minden egyes anyagot így kell figyelembe venni, és utána lehet mérlegelni, hogy egy adott anyag felel egy hatásért, vagy nem. Ez egy nagyon fontos megállapítás abból a szempontból, hogy az összes információt figyelembe kell venni, ami hozzáférhető, és világosát tettük a, szakállam, a tagállamok számára, hogy a toxicitást vizsgálják meg a minden egyes formula vonatkozásában. Itt már korábban mondták, hogy minden egyes alkotó elemet külön kell vizsgálni, és az alapján teljes információra van szükség, hogy milyen anyagot használtak glifoszát esetében is ez a helyzet, adott esetben szennyeződések is vannak a glifoszátban, például a gyártás során bekerülnek más anyagok is, nem egészen tiszta ez, ezt alaposan meg kell vizsgálni, és ez alapján kell a hatásokat megállapítani. Ami az emberi egészségügyet illeti, abban egyetértünk feltételezem, hogy itt nem az aktív anyagról, anyagból indul ki a veszély, hanem hogyha megmérlegelünk, akkor ugyanazt a formulát kell alkalmazni minden egyes termék vonatkozásában. Általában vegyszerekről beszélünk, vegyi anyagokról beszélünk, és érdekes, hogy miért van genotoxicitás egy-egy anyagnak. Ezt értékeltük ami a bizottság mandátumát illeti, egy ilyen formulát kell, képletet kellett értékelnünk, és hát van olyan, amelyik toxikusabb, mint a másik, igen. Ami pedig a folyamat átláthatóságát illeti a hozzáférhető és nem hozzáférhető információk esetében. El kell, hogy mondjam, az összes információ, az, e- amiről kiindul az eszeértékelés, az már közéletével hozzáférhető, és a megfelelő rendelete, amely ezt szabályozza, ezt előterjesztettük. 24 különböző cég beadta az anyagokat, és ez elejétől fogva elérhető volt, és nyilvános párbeszédet is folytattunk ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a rákkeltő hatást tekintve az IR e és az ESZA e is az, az ágazat információt figyelembe, de független véleményt készítettünk, nem szponzorálta ezt senki, amit készítettünk, és információkat használunk fel. Most az EFSA a véleményt is közé tették, gyakorlatilag abból az információból indulhatunk ki valamennyien, amit az ilyen is használt, és ez az értékelés szempontja alapvető fontossága, ami a toxicitást és más aktív anyagokat illeti. Nem összehasonlítható dolgokat vetünk össze. 40-50 különböző aktív anyag az, amit figyelembe kell venni, ilyenkor még pedig az összefoglalónk átfogó, ez nem csak karcegonitással, karcegonitással foglalkozik, hanem egyéb hatásokat is vizsgáltunk milyen kockázatok jelentkeznek a fogyasztó számára, és ajánlásokat is figyelembe vettünk, hm, környezetre nézve például megfogalmaztuk ezeket. Ezzel átadom a szót. Ha megengedi elnök úr, egy néhány megállapítás részemről is, és eh, az EFSA eljárását tekintve és szerepét tekintve egy néhány dolgot szeretnék elmondani, nagy, sok kritikus kommentát hallottunk a mai napon. Ez a rendszer működik Európában, és rengeteg jelentés született ez alapján és a parlament tapsolt annak idején, hogy a rendszer milyen jól működik, például amikor védeni kellett a méheket. Most, amikor az eredmény, amikor 600 tudóssal dolgozok egész Európában, és most az eredmény a parlament bizonyos részei számára politikailag problémás, akkor nem fogadják el az eredményeket. Ezt az utat nem lehet járni, és tudományos eredményeket